Okay, colleagues. I think, um... Kedves kollégák! Azt hiszem, hogy elég időt hagytunk mindenkinek arra, hogy megérkezzen, helyet foglaljon, összeszedje a gondolatait. Remélem, hogy mindenkinek jó nyara volt, mindenki kipihenve, feltöltődve és lelkesen lát neki a új tanévnek. Nagyon furcsa, 6 óra 19-et mutat az óra, és a jegyzeteimben az szerepel, hogy július 12, hát nyilván nem erről van szó. Mindenki tudja, hogy mi a dátum és mi az idő. Napirend elfogadásával kezdjük. Napirend tervezet nem változott, mindenkinek elfogadható. Jó rendben, az elnök közleményeivel indítok. Az első bejelenteni valóm az, hogy holnap délelőtt egy meghallgatást tartunk a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottsággal közösen a kereskedelem ösztönző támogatásra vonatkozó uniós stratégia felülvizsgálata hangzatos címet viseli majd ez a ö, meghallgatás. Sajnálatos módon nem tudok itt lenni, mert ö, Más elfoglaltságomban a választók közvetemben, amit már réges-régen beterveztem, remélem, hogy minél több kollega részt fog az ember. next Thursday, 7 September. Jövő héten pedig a STOA szervez egy magas szintű szakértői ülést, technológiai innováció, a humanitárius segély és a kiszolgáltatottak számára. Ez nyilván roppant fontos. Csütörtök délután kerül ez megrendezésre. Eh, roppant fontos ez. Mindenki tud róla, ugye? Igen. Más bejelenteni való nincsen. A legutóbbi ülés jegyzőkönyvének az elfogadása. Ezzel kapcsolatban bárkinek megjegyzése van a titkárság az jutassa, hogyha az ülés végéig ért nem kapunk, akkor elfogadottnak tekintjük a jegyzőkönyveket. A négyes jegyző bizottság közleménye remélem az Európai Bizottságnál is mindenki kipihente magát, van-e bejelenteni valója ezen a ponton. Igen, köszönöm elnök asszony. Csak tényleg roppant röviden. No, that is uh, an item that uh, is particularly close. Ez különösen fontos lehet az önök szakbizottságában ülő képviselők számára. Tegnap az eu cselekvési tervet uh, nyilvánosságra hoztuk. Az egész a, a, a, a, tehát ez a gender cselekvési terv, ez 2016 és 2020 közötti évekre vonatkozik, a nemi esélyegyenlőség összes témáját felöleli. Azt hiszem mondanom sem kell, hogy a kollégák nagyon szívesen e, eljönnek, és elmagyarázzák részletesebben, hogy mi is szerepel ebben hogyha a következő soron következő üléseken elégényt tartanak. Köszönjük szépen, mondja az elnök, valóban ez roppant aktuális, hiszen ma délután fogunk erről beszélni. A Nőjogi Bizottsággal együtt akartunk erről beszélni, Nagyon hasznos ez, és azt hiszem, hogy talán a Nőjogi Bizottsággal együtt tudnánk meghallgatni a Gender Action Plan első évével kapcsolatos beszámolójukat, azért, mert ez roppant fontos számunkra. Ezt tehát majd együtt fogjuk megtenni. Köszönöm még egyszer ezt a bejelentést. Most pedig kollégák, nézzük az ötös napi rendi pontunkat, ami szintén különösen fontos a mi szakbizottságunk számára. Az Afrikával foglalkozó uniós szükséghelyzeti alap végrehajtása, ez a híres Trust Fund. Ez tehát um, Európai Unió szükséghelyzeti alapja, amely stabilitást, illetve a um, migráció um, kiváltó okok um, megoldását kívánja e, Európa segíteni. Nagyon sok pénzt különítettünk el erre, 2,8 milliárd eurót, főként az EDF-ből, de a DCI-ból is jön finanszírozás erre. Ez pedig a mi felelősségünk, itt felvizsgálati joggal bírunk. Amikor a Trust Fundot, ezt a, az alapot létrehoztuk, akkor az volt az apró gondolat, hogy az EU feltölti ezt pénzzel, de a tagállamok is hozzájárulnak, az uniós tagállamok közösen 217 millió euróval járultak hozzá eddig. Nyilván azt mondják, hogy az EDF-et finanszírozzák, így tehát az EDF-en keresztül már hozzájárultak a Trust Fundhoz, de hát a kétoldalú finanszírozás igen alacsony szintű. Több projektet is sikerült már végrehajtani, szerződéskötésekre sor került, mi történik, mire használják ezeket. Ha minden igaz, akkor az éves jelentést mindenki megtalálja a dossziéjában, és most pedig ma Carla Montesi a digidevco tól fog beszámolni erről. A parlament számára az egyik igazán fontos kérdés az az, hogy ezeket a pénzeket hogyan használjuk fel, illetve hogy a felülvizsgálati jogunkkal tudjunk élni. Nagyon gyakran az Európai Bizottságnak gyorsan kell fellépnie, és emiatt mi igazából nem kapunk időben információt, Tehát nem mondják el igazából, hogy mire költik ezt a pénzt. Jóval később kapunk információt arról, hogy mit kezdtek ezzel a pénzzel, de időben nem tájékoztatnak bennünket. Most az Európai Bizottság és a Parlament megállapodása szerint a Trust Fund irányító bizottságában ülnek majd európai parlamenti képviselők, ez egy stratégiai irányító tanács, de hát hogy ez a mechanizmus hogyan lesz működőképes, a Strasbourg hét előtti pénteken lesz például az első ilyen ülés, hát ez nyilván a képviselők számára eh, nehéz. A Strasburgi heteket, illetve a péntekeket jó lenne eh, kihúzni, tehát ne ezeken a napokon kerüljön megrendezésre ennek a Trust Fund eh, irányító testületnek az ülése. Montézi asszonynak fogom tehát megadni a szót, aki remélhetőleg röviden áttekinti majd, hogy mi újság a Trust fund Fund-dal. Köszönöm szépen! Köszönöm. Köszönjük ezt a kezdeményezést. Nagyon nagy örömömre szolgál az, hogy a bizottság részéről megtehetünk minden erőfeszítést a kommunikáció megerősítésére, illetve arra vonatkozólag, hogy hogyan tudjuk átláthatóbbá tenni az alapot a parlament felé is. Tavaly januárban jártam itt utoljára, akkor mutattuk be az anyagot a parlamentnek, és közben, ahogyan az elnök asszony is elmondta, a 2016-os évre vonatkozó éves jelentéseket már kiosztottuk január óta, és azóta azzal foglalkozunk, hogy a 2017-es végrehajtási dokumentumot készítjük elő. Nem tudok most mindenről beszámolni kimerítőleg, de hogy az ön kérdésére válaszoljak, azzal kapcsolatban, hogy mit is teszünk, és milyen konkrét példákkal tudok szolgálni. Nos, hát úgy próbáljuk megvalósítani ezt a jelentést, hogy közben a legfontosabb célokra figyelünk oda, illetve a konkrét projekt példákra, amelyeket támogattunk. Tehát valóban arról van itt szó, hogy még hogyha nem is tudok egy kimerítő beszámolóval szolgálni, azért a jelentésből a legfontosabb kérdéseket ki fogom emelni. Arról van szó, hogy nem szeretnék most a nagy célokra ismét visszatérni, mert ezeket mindenki jól ismeri, de önök is tudják, hogy ennek az alapnak a címe is már azt mutatja, hogy a stabilitást próbáljuk elősegíteni a száheli övezetben, illetve olyan zónákban, amelyek rendkívül kritikus helyzetet élnek meg. És valójában ezek a kezdeményezések célja az, hogy a migrációs, cél, a migrációs problémák hátterét próbáljuk meg megoldani. Szeretnénk támogatni a menekülteket, illetve a belső menekülteket, mert rendkívül sok ilyen szeméről van szó ebben a régióban. A szlájdokon azt látjuk, hogy itt vannak a legfontosabb számok. Január óta azt mondhatjuk el, hogy változtak a számok is. Először is az alap összege 1 milliárd 800 e, millióról indult, de közben különböző okoknál fogva emelkedések történtek, és ezekről már beszámoltunk a parlamentnek is. Jelenleg 2 milliárd 900 millió, tehát majdnem 3 milliárdos összegről beszélünk. Hogyha megnézzük a végrehajtási számokat, adatokat, akkor azt láthatjuk, hogy 117 különböző projektet tudtunk eddig támogatni, 1,9 milliárdos összeghatáron belül. És ennek az is a célja, hogy a regionális szempontokat is figyelembe vegyük. Három ablakot hoztunk létre, Csád, Afrika szarva és a száheli övezet északi területére vonatkozólag. Tehát 117 projektet támogattunk összesen, és ez azt is jelenti, hogy a céllal kapcsolatban, amely, amely ugye arra vonatkozott, hogy minél gyorsabban tudjunk projekteket finanszírozni ebben a térségben, nos hát itt azt kell, hogy mondjam, hogy sikerült a projektek elfogadását felgyorsítanunk, és ennek köszönhetően 117 projektet már el is fogadtunk, és 169 szerződést írtunk alá. Ami a az elfogadott projektek és a megvalósítás tekintetét illeti, mindent megteszünk annak érdekében, hogy minél gyorsabban megvalósuljanak az elfogadott projektek. És ahogyan említettem már, egy milliárd fölötti összegben kötöttünk már szerződéseket, összesen 169 szerződést. A parlament azt is kérte, hogy a kifizetéseket erősítsük fel, és ez meg is történt az elmúlt hónapok során a különböző projektek finanszírozásával kapcsolatban. 411 milliót fizettünk ki eddig konkrétan, és ez lefedi a projektek előhaladási stádiumát is. A legutolsó találkozónk óta hová is jutattunk el, az elfogadhatósági kritériumokat kiszélesítettük, azt kértük, hogy földrajzi szempontból három új országra is kiterjedjen ez a projekt. Guinea, illetve elefántcsontpart is ilyen szempontból most már lefedettséget élveznek, és ezt azért is gondoltuk fontosnak, mert azt látjuk, hogy a gánaiak, illetve egyenlítői guineaiak és elefántcsontpartiak, tehát az érkező személyek száma nagymértékben megnövekedett, és ezért ezekre az országokra is kiterjed most a program. Tehát új országként ez a három ország jelent meg a földrajzi lefedettség szempontjából. Kedves elnök asszony, Nézzük most a lefedettséget. Itt van a teljes összeg, 2 milliárd 900 millió. Ebből majdnem 2 milliárd 300 millió érkezik azokból az alapokból, amelyek már eddig is a különböző nemzeti projektek, illetve pro, tehát a projektekre szánt összegekből érkeznek, és ezért a tagállamok is azt mondják, hogy ezt, ezeket az alapokat fel lehet használni az új Afrika alap szempontjából. Ugyanakkor a bilaterális alapok is megnövekedtek, mert a tagállamok 83 milliót további összeget adtak erre a célra, és ezzel most 117 milliónál tartunk. Amikor megvizsgáljuk azt, hogy honnan érkeznek ezek az összegek, Olaszország, Németország és Hollandia. Itt vannak a szlájdok, ezek egy kicsit bonyolult táblázatot mutatnak, de ezt mindenki meg fogja kapni, és akkor kiböngészheti. Itt vannak a különböző tagállami hozzájárulások, de nem is csak a tagállamokról van itt szó, mert ahogyan elmondtam már, itt van Norvégia is, és Svájc is, akik szintén hozzájárulnak az alap megvalósításához. Szerettem volna említést tenni arra vonatkozólag, hogy hogyan is használtuk fel mindezt, milyen partnerekkel kötöttünk szerződést, kik azok, akik segítenek a megvalósítás terén. Hogyha megnézzük ezt a diagramot, akkor azt láthatjuk, hogy 47%-a az alapoknak tagállami ügynökségek megvalósításában jön majd létre. Egyébként ez volt a célja ennek az alapnak, hogy szerettünk volna olyan új eszközöket létrehozni, amelyek révén a tagállami ügynökségek is megfelelő mértékben részt tudnak venni a fejlesztési támogatások megvalósításában, illetve szinergiákat kívántunk kialakítani a tagállamok és a az Európai Bizottság által finanszírozott projektek között. 21% jön a nem kormányzati szervezektől, és kb. 25% pedig a nemzetközi szervezetek segítségével jött létre, főként ENSZ szakosított szervezetekre gondolok, vagy más nemzetközi szervezetekre. Tehát itt például azt láthatjuk, hogy a az ENSZ menekültügyi központja által létrehozott programokkal is közösen tudunk dolgozni. Nézzük most a megosztását ezeknek az alapoknak. Azt mondanám ezzel kapcsolatban, hogyha megvizsgáljuk részletesen a jelentésben szá, szereplő táblázatokat, akkor azt láthatjuk, hogy a végrehajtás tekintetében nagyon kiegyensúlyozott megvalósítást tapasztalhatunk a különböző célkitűzések között. Mint ahogy tudhatják önök is, a gazdasági lehetőségek teremtése, illetve munkahelyteremtés az egyik legfontosabb cél, ez részét képezi a migráció ellenes harc célkitűzéseinek is, és szeretnénk a forrás országokat támogatni stabilitás szempontjából is. Aztán itt van a migráció kezelése is, illetve a konfliktus megelőzés, illetve kormányzási segítségnyújtás. A 13. oldalon illetve a 14. oldalon olvashatják el ezt a táblázatok alapján is, és ez azt is mutatja, hogy a finanszírozások milyen jól megosztanak a különböző célkitűzések között. Akár az Afrika alap fő céljaire gondolhatok, épp úgy, mint az öt pillér, tehát a valettai dokumentum öt pillérébe tartozó célkitűzések között. Ennyit tehát a célokról. A legfontosabb az az, hogy néhány konkrét projektet is bemutathassunk. Milyen projekteket finanszíroztunk már mostanáig? Nézzük most ezt meg. Tehát megvizsgálhatjuk azt, hogy milyen projektek valósulnak meg, és milyen látványos célok, illetve eredmények mutathatók már fel ezzel kapcsolatban. Szenegában például volt egy olyan projekt, amelynek az volt a célja, hogy munkahelyeket teremtsenek, 22 ezer munkahelyet teremtettek, illetve még egy olyan képzési programot is beindítottak, amely további 20 ezer munkahelyet fog majd létrehozni. Technikai segítségnyújtásra is sor került a kis és középvállalkozások támogatásával kapcsolatban. Tehát itt olyan projektekről van szó, amelyek mind az egyes pillérbe tartoznak, vagyis olyan projektekre amelyek a munkahelyteremtést szolgálják, illetve a szakképzést segítik, amelynek köszönhetően aztán további munkahelyeket lehet teremteni. Tehát ezek olyan projektek, amelyek, ahogyan már elmondtam, már megvalósultak. Nigerben is van egy olyan projekt, amely megvalósult ezzel kapcsolatban. És itt az alapszükségletek kielégítésén felül a szakképzés, illetve az intézményfejlesztés és a rendészeti erők képzésére vonatkozó projektek vonatkoztak. Ezek az, észak, az ország északi részén valósulnak meg, itt nagyon sok egyébként az illegális embercsempészeti tevékenység, ezt mindenki jól ismeri, és ezzel kapcsolatban azt is láthatjuk, hogy különböző projektek valósultak meg, mind a munkahelyteremtés területén, mind az alapszolgáltatások megerősítésén keresztül, illetve a rendészeti szervek képzése, megerősítése az illegális embercsempészet elleni harc területén. 1340 személy kapott képzést ezeken a területeken. Azután itt vannak az IOM projektek, amelyeket azért is hoztunk létre, hogy az ILO-val közösen 100 millió eurós összegben ezen a területen projekteket támogassunk. Itt most nem szeretnék külön számadatokkal szolgálni a jövőbeli kedvezményezettekkel kapcsolatban, de azért arra utalnék, hogy mi az, ami már mostanáig is megtörtént. 2600 migráns, illegális migráns nagyon rossz állapotban voltak ezek a személyek, őket segítettük, és visszatértek származási országaikba. Emellett öt központot is létrehoztunk, amelyeknek az a célja, hogy javítsuk a migrációval kapcsolatos képzés szintjét, illetve az adatszolgáltatáshoz is hozzájárulhatnak. Ezek ugyanis nagyon fontos nagyon fontosak ahhoz, hogy pontosabban lássuk a képet. Azután az Afrika szarva térségére térnék rá, ahol a belső menekültek jelentenek nagyon nagy problémát. Mint tudjuk, óriási számról beszélünk, ez az egyik legnagyobb kihívás jelenleg Afrika szarván, és ott olyan projekteket támogatunk, például Ugandában, csak azért, hogy egy más jellegű projektet mutassak be. Ott például 2700 gyermek oktatásának elősegítésében dolgoztunk, Tehát itt részben közvetlen segítségnyújtása a menekülteknek, belső menekülteknek, de ugyanakkor a befogadó közösségeket is támogatni szeretnénk, például oktatási létesítmények létrehozásán keresztül. És itt megint nagyon különböző projektekről beszélhetünk, például Ugandában a gyerekek iskolába visszavezetésére vonatkozó projekt volt az egyik ilyen fontos támogatási célunk, de más projekteket is említhetnék Szomáliában például, ahol egészen integrált jellegű megoldásokat támogatunk. Ott 7700 belső menekült gyermeket támogattunk, ezekből 450 személyt segítettünk, hogy hazatérjenek, és emellett gazdasági tevékenységek beindításában is segítséget nyújtottunk mezőgazdasági projektek támogatásán keresztül. Itt a líbiai projektet is mindenképpen szeretném megemlíteni, mint ahogy a mindenki tudja, Líbiában katasztrofális helyzet alakult ki. Hatalmas számban vannak itt menekültek, migránsok, belső menekültek, akik valóban nagyon nehéz helyzetben vannak, és ezért Líbiát segítenünk kell, és szeretnénk, hogyha ezeket a személyeket segíteni tudnánk abban, hogy önkéntesen hazatérjenek. És ennek érdekében azt tudom elmondani, hogy Körülbelül ezer személyt tudtunk eddig segíteni a hazatérésben. Hogyha megnézzük az össz adatokat vagy számokat, akkor azt láthatjuk, hogy gyakorlatilag 6500 illegális migráns hazatérését, illetve újra beilleszkedését segítettük, Nigéria, illetve Nigerben, illetve Líbiában. Vannak olyan projektjeink is, amelyek gazdasági tevékenységek megsegítését célozzák. Ezek is szerepelnek a jelentésünkben, és a jelentésben egyébként nagyon konkrétan és részletesen megismerhetik a projektjeinket. A weboldalon és a jelentésben is elolvashatják mindezt. Szerettem volna a prezentációmban egy nagyon fontos gondolatot felvetni, azért is, mert ezt mind a parlament és mind a tagállamok is kérték. Szeretnénk segíteni a lehető legjobb kezelését ezeknek az adatoknak, és a lehető legjobb projekteket kiválasztani annak érdekében, hogy a projektek finanszírozása és a kezdeményezéseink mind tényszerű adatai, adatokon alapuljanak, és olyan projekteket valósítsunk meg, amelyek célja tehát jó eredményorientált legyen. Szeretnénk javítani ezeket az aspektusokat, és ez a kördiagram azt mutatja, hogy milyen kezdeményezések történtek, mind a monitorozás, mind az, adat, fel, az adatok felkutatása, és más területek alapján, akár az átláthatóság vagy a vizibilitás is említhetném ebből a szempontból. Az első kördiagram részlet a kutatásra vonatkozik. Nos, hát amióta meg valósítottuk ezt az alapot, azóta sikerült a kutatást támogatnunk. Ez nagyon fontos számunkra. Afrika szarva térségével kapcsolatban az adatgyűjtés 2016-ban kezdődött meg. Itt van egy erre vonatkozó projekt is, a Londoni Egyetem részvételével, és sikerült munkadokumentumokat létrehoznunk, amelyeket aztán a lehető legtöbb személyhez, érintett személyhez eljuttathatunk. Ennek az a célja, hogy amikor új projekteket keresünk, akkor konkrét, tényszerű adatokra tudjunk támaszkodni, olyan adatokra, amelyek megfelelő kutatási háttérrel rendelkeznek szeretnénk erősíteni a párbeszédet a partnerországokkal és a régión belül is. Például a kártumi folyamatra tennék utalást ebből a szempontból, illetve a partner országokra. Itt van tehát akkor az Afrika szarva, térségére vonatkozó alap, illetve a száheli övezetre vonatkozó alap. Számunkra kulcsfontosságú a monitorozás is, ezt egyébként nem csak a parlament kérte tőlünk többszörösen, hanem mi magunk is fontosnak gondoljuk ezt, és ma arról számolhatok be, hogy sikerült egy közös platformot létrehoznunk, amelynek célja a valós monitorozás. Ezt a projektekben résztvevő szervezetek nyílt módon, dinamikus módon, rugalmasan tudják kezelni, és ezen keresztül bármikor projektre lebontva láthatjuk azt, hogy milyen az előrehaladottsági fok a megvalósítás terén. Itt vannak ugye a vonatkozó a weboldalak, és nagyon nagy erőfeszítéseket tettünk annak érdekében is, hogy a vizibilitást és az átláthatóságot növeljük különböző területeken. Itt van az éves jelentés, amely az egyik ilyen eszköz a kezünkben, de a DEFCO-nál van egy olyan weboldalunk is, amely kimondottan az Afrika alapra vonatkozik, Sajnos azonban ez az oldal nem igazán napra kész, tehát ezért egy új weboldalt szeretnénk létrehozni, amelynek célja az Afrika alap kapcsolatos tevékenységek bemutatása, és ez októberben válik majd működőképessé. A weboldalt olyan módon próbáltuk létrehozni, hogy minél gyorsabban mutathassuk meg bennük a, az eredményeket, és a különböző országokban, illetve régiókban a valós helyzetről számoljanak be. Tehát megpróbáltunk eredményorientált megközelítést alkalmazni. Ezek tehát azok az eszközök, amelyek révén a monitorozást, a kutatást és a kommunikáció javítását céloztuk meg. Az elnök asszony kérésére Nézzük meg most azt, hogy mik a jövőbeli perspektívák az Afrika alappal kapcsolatban. Láthattuk az előbb az összegeket, tehát most ugye 2 milliárd 900 millióról beszélünk, amiből 1 milliárd 900 millióra már kötelezettségvállalásaink vannak, tehát további 800 millió áll rendelkezésre. Ez az összeg nem túl sok, hogyha azt nézzük, hogy milyen sok kérés érkezik hozzánk mind a partnerországok részéről, mind pedig a nemzetközi szervezetek és más partnerek részéről. Világos tehát, hogy a júniusi igazgatótanácsi ülésen bemutattuk azt, hogy melyek azok a legfontosabb prioritások, amelyek a jövőbeli projektek kiválasztásánál kell, hogy vezéreljenek bennünket idén és 2018-ban. Nézzük tehát a prioritásokat, a tengelyeket. Ezek ugyanazok a prioritások maradnak, amelyek már a múltban is megmutatkoztak, földrajzi régiókra lebontva, mert a különböző régiókban a helyzet egyébként változóban is van, és ezért koherens és minden régió szempontjából specifikus megoldásokat kell alkalmaznunk. Továbbra is támogatni szeretnénk a menekült helyzet kezelését, hiszen a legtöbb menekült, több mint 3 millió személy található a régióban, ezért ezt a prioritást nagyon fontos célként kell kezeljük a jövőben is, a vonatkozó projektek kiválasztásánál is ezt figyelembe kell venni. Aztán az emberkereskedelem, az illegális tevékenységek, visszaszorítása, a migrációs útvonalak figyelemmel kísérése szintén fontos cél marad. Ami pedig Száhelt illeti, illetve csádot. Itt megint csak a jövőbeli tevékenységünk fontos, kulcsfontosságú a kérdések köré szerveződik, például a migrációs párbeszéd, hiszen minden egyes országban partnerségi megállapodásokat hoztunk létre, és ezt nyomon követjük a migrációs segítségnyújtás területén. Aztán van egy másik terület, amely a stabilitásra vonatkozik. Most itt megint csak száheli övezetre gondolva, amely egyébként a migrációs útvonalak köré szerveződik. Vannak olyan területek a, itt, amelyeket gyakorlatilag nem ellenőriz egyik állam sem, és itt nagyon erőteljesen megjelennek a szélsőséges gondolatok, a szélsőséges csoportok is, és ezért ezeken a területeken kell segítséget nyújtanunk, az alapszolgáltatások megerősítése területén épp úgy, mint a biztonsági helyzet támogatásán keresztül. A harmadik terület Észak-Afrikára vonatkozik. Itt a migrációs problémák, illetve az illegális migráció kérdése jelenik meg ismét. Továbbra is támogatni fogjuk az információs kutatást, illetve a menekültek hazatérését, illetve integrációját szeretnénk ezen összegekkel támogatni, de a legális migrációt és a mobilitást is figyelembe vesszük ezen országok szempontjából, hiszen itt kulcsfontosságú problémáról van szó, mind számunkra, mind a partnerországok számára. Tehát ennyit a három legfontosabb prioritásról, stratégiai szempontból. Ezeket a prioritásokat megvitattuk az igazgató tanácsban is, és ezen prioritások területén folytatni fogjuk a már megkezdett munkát, és a határon átnyúló, illetve az integrált megközelítést kívánjuk elősegíteni regionális megközelítésben, hiszen talán így lehet a legjobban megoldani azokat a problémákat, amelyekről egyébként a verszályi kezdeményezésben is szó esett. Ezek olyan kezdeményezések, amelyek Afrika északi részén, illetve a Szaharán túli területekre vonatkozólag valósulnak majd meg. Kiegyensúlyozott megvalósítást kívánunk elérni a különböző lavalettai célok között. Nos, ezek a prioritások, ahogyan már elmondtam, konkrétumokra vonatkoznak, és ezeket az igazgató tanács jóváhagyásával dolgoztuk ki. A parlamentnek is megküldtük már ezeket, tehát ezek hozzáférhető dokumentumok, és mindenképpen utaltam mindezekre a prezentációm során is. Azt hiszem, hogy bőven túlmentem a rám szabott időn, de azért örülök annak, hogy eljöhettem, és remélem, hogy a kérdésekre is majd választ tudok adni. A különböző alterületek felelős személye is itt vannak a teremben, tehát együtt majd megpróbálunk az önök által feltett kérdésekre választ adni. Köszönöm szépen. Azért adtam ennyi időt a bizottságnak, mert a kollégákat nagyon érdekli ez a téma, ez látszik abból is, hogy hányan vannak itt, és mennyien kértek már szót. Tehát látszik, hogy ez egy olyan téma, amit szeretnének a kollégák megérteni, hiszen a földközi tengeri eh, migráció nagyon fontos eh, témája a találkozóknak. Sokan kértek szót, az első, aki kérdezhet, eh, az egyik frakció, minden frakcióból lesz egy valaki az első körben. Christian Preda lesz az első. Köszönöm szépen, köszönöm elnök a lehetőséget, és köszönöm Montezi asszonynak a prezentációját Először is lenne egy megjegyzésem. Általános jellegű megjegyzésem, és aztán lesznek majd kérdéseim is. Tehát az általános jellegű megjegyzésem a következő. Csádról, Száhel övezetről, Afrika szarváról és Észak-Afrikáról beszélünk. Ezek a, az érintett területek. 40-40-20 százalékos a megoszlás ezen a három területen. Megjegyzésem ezzel kapcsolatban az, hogy talán érdemes lenne elgondolkozni azon, hogy a három terület közötti megoszlás pontosan hogyan alakulhatna másképp főként az észak-afrikai magrebi országok, Algéria, Libia, Marokkó, Tunézia, illetve Egyiptom, ami szintén ide tartozik most már. Ugyanis itt az újdonság ezen országok esetében az, hogy nem csak migránsok származási országai ezek, hanem tranzit országok most már nagy részt hiszen például a száheli övezetből érkeznek sokan, tehát származási ország, tranzitország, illetve nagyon sok migráns számára célország ez. Ugyanez ez igaz Algériára, Marokkóra, Tunéziára is. Ezért másképp kell velük fenntartani kapcsolatokat. Marokkó esetében például a Fekete-Afrikából érkező migránsok nagyon nagy részét regularizálták, ahogy azt szoktuk mondani. Tehát a, a Szaharától délre lévő területekről érkező migránsok nagy számban jelen vannak ezekben az országokban. Ez egy kérdés felvetés, még egyszer mondom, nem csak származási országok, nem csak tranzit országok, hanem célországokká is váltak ezek az észak-afrikai országok. Például Marokkóval a közelmúltban a Nemzetközi Migránsügyi Szervezettel együttműködve egy olyan programról tárgyaltunk, amely lehetővé teszi nem csak azt, hogy a marokkóiak visszatérjenek, hanem hogy az újonnan Marokkóba érkező migránsokkal is valamit kezdjenek. Ez tehát az általános jellegű megjegyzésem. Aztán lássuk a következő kérdéseket. A tagállamok hozzájárulásával kapcsolatban nem találtam meg a konkrét információt, pedig kerestem. A tagállamok befizetései célzottak? Tehát például, ha a szlovákok vagy az osztrákok pénzt raknak ebbe, akkor mondhatják, hogy igen, de ennek Djibouti-ba vagy Csába kell kerülnie. Tehát ilyen szempontból célzottak, meg vannak pántikázva, ha úgy tetszik, ezek az összegek? Ez az első kérdés. A második kérdésem. A civil szervezetek több mint 400 projektet hajtanak végre, ezen civil szervezetekkel kapcsolatban ezek helyi vagy európai civil szervezetek, ezek megoszlására vonatkozóan vannak precízebb, konkrétabb számok, hogy pontosak, mi, pontosan milyen típusú civil szervezetek ezek, helyiek, avagy inkább európaiak. Köszönöm szépen, remélem, hogy meggyőző válaszokat kapatok erre. Köszönöm szépen. Norbert Neuser következik először. Köszönöm szépen az előadást. Megjegyzésem lenne a finanszírozással kapcsolatban. Min... Also mein... Nos, a megjegyzésem a finanszírozásról szól. Az alapok esetében a legtöbb projekt esetében nem igazán világos a finanszírozás, mert különböző források vannak, és mi igazából soha nem tudjuk ellenőrizni azt, hogy mennyi pénz származik az egyes tagállamoktól. Mindig azt mondják persze, hogy adtunk már, részt veszünk ezekben a projektekben, de, és ez most nem vád vagy szemrehányás a bizottsággal szemben, de jó lenne, hogyha tisztán láthatnánk azt, hogy melyik tagállam milyen pénzekkel járul hozzá ehhez az alaphoz. A második kérdésem, ez ahhoz a konferenciához kötődik, amely Párizsban zajlott le. Négy nagy tagállam, Németország, Franciaország, Spanyolország és Olaszország vettek ezen részt, és három országot választottak ki, Nigerrel, Csáddal és Líbiával, ezzel a három országgal találkoztak Mit gondol a bizottság ezekről a tevékenységekről? Úgy vélem, hogy itt egy kicsit függetlenül zajlik ez attól, amit mi közösen szeretnénk elérni fejlesztési munka kapcsán az Európai Unióban. Különböző megoldások jelennek meg, amelyek nem igazán kötődik az EU-hoz vagy a főképviselőhöz. Tehát jó lenne, hogyha ezeket az egyes tevékenységeket, még akkor is, hogyha ezek hasznosak, jó lenne, hogyha ezeket valahogy európai szintre emelnék. Next is pa Pavo Weigener, majd pedig Judith Sargentini. Köszönöm szépen, finnül fogok beszélni. Két kérdésem lenne. Préda és Neuser kollégáim is már említették a tagállamok szerepét ezen alapfinanszírozásában. Sajnálatos az, hogy a tagállamok nem akarnak komolyabban részt venni ebben. Az egész rendszernek a célja az az volt, hogy minden tagállam hasonlóképpen járuljon hozzá ez a trust alaphoz. 50%-a az alapoknak a tagállamok koordinációján keresztül van szétosztva. Ez nem azt jelenti, hogy a tagállamok kevesebbet adtak volna a fejlesztésre, amikor elkezdték koordinálni ezt a pénzt. Ez eredetileg egy szükség alap volt, és úgy tűnik, hogy most néhány millió eurót adtak ki. Nem lehet, nem lehetne tehát felgyorsítani ennek az alapnak a működését. Köszönöm szépen a pontos kérdéseket, mondja az elnök Judith Sargentini. Utána pedig meghallgatjuk a válaszokat, majd egy újabb kérdéskör kezdődik. Eh, Judith Sargentini, köszönöm szépen elnök asszony. Elnézést kérek, de én úgy láttam, hogy még mindig nincs megfelelő ellenőrzés ezen alappal kapcsolatban. Láthatjuk a 2016-os éves jelentést. Hát ez nem tekinthető ellenőrzésnek, sok idő telt el, most már szeptember van, és megvannak az adatok is, amik egy általános áttekintést adnak. Szerintem eh, ennek az alapnak állandóan igazolnia kell azt, hogy miért eh, nem a normális fejlesztési csatornákon keresztül történik a segítségnyújtás, és miért alacsonyabb szintű az ellenőrzés, mint az Európai Parlamentnél, mint pedig a tanács eh, esetében. Az, az érv, hogy gyorsítják így az alapmunkáját, ezt nagyon gyakran halljuk, de mégis meg kell oldani a problémákat az EDF-nél, a DC-nél, de nem szabad a demokratikus ellenőrzést megszüntetni. Nekem az a fontos, hogy lássam, hogy milyen eredményei vannak ennek a fellépésnek. Látnunk kellene azt, hogy milyen projekteket határoztak el a nemzeti indikatív programokban, az EDF-ben, és így össze lehetne hasonlítani azt, hogy van-e értelme annak, hogy feladjuk-e a demokratikus ellenőrzést. Amit eddig láttunk, annak alapján ezt nem tudom megtenni, és ezt én nagyon problémásnak tartom. Hadd mondjak egy példát. Egy olyan országot említek, amely új ebben az alapban, ez az elefántcsontpart, Én azt hittem, hogy vannak olyan projektek, amelyeket meg lehet tekinteni Elefántcsontparton. Február óta tagjai ennek az alapnak, és az elemzés azt mutatja, hogy nagyon hasznos ez az alap itt. Nagyon sok fiatal hagyta ezt az országot az Európai Unió irányába, nem volt munkahely, ezért munkahelyeket kell teremteni itt, azért, hogy az emberek ott maradjanak. A projektek tehát léteznek, az egyik például arról szól, hogy a migrációt lehessen kezelni, a másik pedig a nyugat-afrikai információs rendszert illeti. Kíváncsi vagyok, hogy az elefántcsontparti probléma elemzése, tehát hogy a fiatalok munkanélküliek nincsenek lehetőségek, ezek hogyan kötődnek a két projekthez, amely az egyik a migrációs felkezelést, illetve a másik pedig a rendőrség támogatását. Én nem igazán tudom összekötni itt a különböző pontokat, kíváncsi lennék arra, hogy hogyan lehet ezt 95%-ban arrutárnak tekintetni, és hogyan lehet ezt úgy tekinteni, mint egy megoldást, amit keresünk. És mi itt nagyon komolyan próbáljuk az ellenőrzési munkánkat elvégezni. Nigerről sokat beszéltünk a nyár előtt, és amikor Nigerről beszéltünk, akkor azt hallhattuk, hogy valóban elköltötték a pénzt, megpróbálják felderíteni az embercsempészeket, de óriási a munkanélküliség, amelyet mi hoztunk létre, az emberek büntetendő dolgokat folytatnak, de nem fog segíteni az sem, hogyha, hogyha munkanélküliek. Tehát a legnagyobb probléma a munkanélküliség a fiatalok körében ott. Szomorú vagyok amiatt, hogy látjuk ezeket az éves jelentéseket 2006-ból az általános PowerPointokkal. Én nem tudom megítélni azt, hogy mi ennek a háttere milyen um, input van, milyen eredmény van. Annak érdekében, hogy képesek legyünk ellenőrizni, sokkal több információra lenne szükségünk. Elnök, köszönöm szépen. Schaffhauser úr következik. Bonjour, madame. Jó napot kívánok! Üdvözlöm, asszonyom! Kedves kollégák! a nyári szünet után mindenkit külön üdvözlök. Úgy érzem, hogy ez egy jó kezdeményezés. Először is azért, mert nagyon sok alappal volt már dolgunk, amelyet nem hajtottak végre megfelelő módon. Úgy érzem, hogy alapvetően most ez egy jó ötlet. Késbe Beérkeztem ezért egy pár kérdésem lenne. Van egy igazgató tanács, illetve e, a magánalapok esetében, illetve e, egy irányító bizottság, e, amely stratégiai döntéseket hoz. Az Európai Bizottság költségvetése esetében is kell, hogy ez hasonlóan működjön. Számomra nagyon fontos eh, ebben a régióban, eh, Maliba nem sokára újra eh, megyek, ebben a régióban ugyanis roppant fontos, hogy projekteket hozzunk létre. Tehát nem elég az, hogy várjuk a projekteket, vagy a civil szervezetekkel által hajtassunk végre projekteket. Az a lényeges, hogy valahogy a munkahelyteremtést segítsük olyan projektekkel, amely valóban stabilizálhatja helyben a lakosságot, és a helyi gazdasági fejlődést beindul, beindíthatja. Még egyszer mondom, a magáncégeknél, vagy magánalapnál van egy olyan irányító bizottság, amely magáinak tekinti a projektet, a végig viszi, mint egy ezt a beruházást. Ebben az esetben erre nincsen lehetőség. Hogyha ez nem így van, akkor nem lehetne olyan PPP partnerségben működő projekteket, illetve alapokat felállítani, létrehozni, amelyek a gazdasági fejlődést beindítják, és amelyek visszaforgatják a, az ebből származó bevételeket, pénzeket. Köszönjük szépen, valóban rengeteg kérdés hangzott el. Ezek közül az egyik tényleg nagyon pertinens, a tagállami ügynökségekhez kerülnek vissza ezek a pénzek, az addicionalitás elvét vizsgálja bárki. Aztán felmerültek még kérdések. A régiók közötti egyensúlya kapcsolatban. De hát hallotta a konkrét kérdéseket, ezekre várom konkrét válaszokat. Köszönöm szépen, tisztelt képviselők, Köszönöm ezeket a kérdéseket. A frusztrációjukat értem, hiszen nagyon nehéz ilyen kevés időben ennyi mindenről beszélni. Ezért a különböző információk elérhetőségét hangsúlyoztam is a prezentációmban. Próbáljuk meg talán a sorrendben megválaszolni a kérdéseket. A pénzek elosztásával kapcsolatban azt fontos látni és érteni, hogy a Trust Fund az alap létrehozásakor a különböző forrásokból vettük a pénzeket. Tehát az alapján kell odaítelnünk a pénzünket, hogy honnan jöttek e, ezek. A pénz legnagyobb része 2,3 milliárd euró az Európai Fejlesztési Alapból került átcsoportosításra, tehát az ez a az ez alá eső pénzeket az érintett országokra lehet csak felhasználni. Nyilván nekünk ezt tiszteletben kell tartanunk. Ez azt hiszem teljesen világos. Ahhoz, hogy az észak-afrikai országokra jóval komolyabb pénzeket tudjunk fordítani, máshonnan kellene pénznek jönni a költségvetésből, nem a fejlesztéspolitikai programból. Értelemszerűen nekünk nem volt más választásunk, mint hogy a, a szabályokat betartsuk. Ezt az eloszlást vagy megosztást tiszteletben kell tartani, a Trust Fund esetében is. A különböző a nemzeti indikatív, illetve regionális indikatív programok borítékait, borítékait is tiszteletben kell tartanunk, hiszen hogyha innen érkeztek pénzek a Trust Fundba, akkor ha Szomália vagy esetében, hogyha a pénz onnan érkezett, egy olyan helyről érkezett, ahol már egy országra el volt különítve, nyilván mi azt nem csoportosíthatjuk át. A migráció kezelését is célozzuk ezzel az alappal, ez világos. Ugyanakkor határon átnyúló módon is próbáljuk ezt kezelni. Az ENSZ menekültügyi főbiztosságának a munkáját finanszírozni abból mondjuk a száheli övezetre elkülönített pénzekből lehet, de csak olyan mértékben, amennyiben ezt az régiót érinti az adott fellépés. Azt hiszem ez is világos kell, hogy legyen. A, ezeket az alapokat, és egyébként ezt a következő szakaszban is azzal a prioritással hoztuk létre, illetve így alkalmazzuk, hogy ilyen célú legyen a, pénzfelhasználása, de hát a, a finanszírozásra vonatkozó jogi szabályokat nem tudjuk mégsem megkerülni. A tagállamok hozzájárulása nem tudom, hogy látja ezt a táblázatot, de egyébként ez megvan a PowerPoint prezentációmmal, ami rendelkezésére áll, illetve a mi honlapunkon is elérhető, ami országonként lebontva mutatja, hogy a tagállamok mennyit fizettek be, illetve Norvégia és Svájc hozzájárulását is mutatja. Az éves jelentésben szerepel, elérhető bármikor a honlapunkon is. Az Olaszország például 10 millió euróval fogja növelni a hozzájárulását. Abban a pillanatban, ahogy megkapjuk az erre vonatkozó az erre vonatkozó hivatalos levelet az olasz kormánytól, ez frissülni fog az információ ebben a táblázatban. Femerült a tagállami befizetések kapcsán az a kérdés is, hogy mennyire célzottak ezek a befizetések, megmondhatják-e a tagállamok, hogy mire fordítsák ezeket a pénzeket. Tehát abban a pillanatban, hogy a tagállamok befizették ezeket a pénzeket, ezek megoszthatatlanok, tehát alapvetően egységesen kezeljük ezeket. Ugyanakkor a kétoldalú megbeszélések során a tagállamok által jelzett prioritásokat próbáljuk a tőlünk telhető módon valamennyire tiszteletben tartani, hogyha egy adott tagállam szeretné, hogy az adott pénzeket mondjuk Észak-Afrikára vagy a szállövezetre fordítsuk, akkor ezt a tőlünk telhető mértékben megpróbáljuk megtenni. Olaszország esetében például felmerült ez a kérdés, hogyha a tagállami fellépéssel lesz összeegyeztethető, ugye ez a híres szinergia kérdése, akkor természetesen ennek elméleti akadálya nincsen. Olaszországba fizetését alapján például azt kérte, hogy Nigerre fordítsunk minél nagyobb összeget, megvizsgáltuk ennek a lehetőségét, és a tőlünk telhető mértékben ezt megpróbáljuk, eh, ennek megpróbálunk eh, eleget eh, tenni. Azt tudjuk, hogy a tagállami befizetések terén vannak komoly kihívások, nem várunk reálisan milliárdos befizetéseket, de azt hiszem a Trust Fund sikerét jól mutatja, hogy eh, milyen mértékben hajlandóak együttműködni a tagállamok a Trust Fundban eh, kezdeményezett felépések tekintetében. Olaszország esetében, vagy Németország esetében is láthatjuk ezt, akik a száheli övezet, illetve a migráció kezelésére fordítandó pénzeket közvetlenül a Trust Fundba irányította, mert úgy érezték, hogy ez gyorsabban működött így, és hatékonyabban így. Következő kérdésük a végrehajtás gyorsasága tekintetében. Ezzel kapcsolatban a prezentációm elején mondtam konkrét számokat és adatokat, meg kell, hogy mondjam, hogy értem az elégedetlenségüket, de hogyha összehasonlítjuk a Trust Fund és az hagyományos végrehajtási számokat, akkor láthatják, hogy valóban mennyire gyors a fellépésünk. Amikor arról beszélek, hogy gyors a fellépésünk, akkor nyilván az világos, hogy az projektek jóváhagyásának a folyamatát megpróbáltuk a lehető leggyorsabban felgyorsítani, a szerződések aláírásának folyamatát is. Nyilván helyben a partner szervezetek igen komoly kihívásokkal néznek szembe, hiszen ezekben az országokban ez a fajta együttműködés és az ilyen administratív eh, procedúrák nem mindig eh, mennek könnyen, amikor mondjuk eh, gondoljunk csak bele, hogy egyszer mondjuk a például a sivatag közepén vagyunk, nyilván ott nem olyan zökönömentesen mennek a dolgok, mint itt az esős Brüsszelben. A azzal, hogy helyben jelen vannak ezek a szervezetek, nyilván már sokat gyorsítanak a e, folyamaton, de pont ez a helyi jelenlét az, ami sokszor igen komoly nehézséget és kihívást jelent az administratív e, procedúrák esetében. Ugyanakkor megfelelő garanciákat is kell kapnunk e, minden esetben arra, hogy minden szabályok szerint megy. A Euh, Az Európai Bizottság a Párizsi folyamatban Franciaország ragadta magához a vezetést ebben, de a nyilatkozat tartalmát a külszolgálattal és a bizottsággal együtt működve készítették el. A főképviselőt sem hagyták ki ebből a folyamatból, aki a, nyilván a bizottság alelnöke, tehát elmondhatom, hogy az Európai Bizottság részt vett ebben a folyamatban, amelynek a célja az, hogy a partnerországok közül néhányan egy stratégiai párbeszédet eh, folytassunk. Olaszország, Németország, Spanyolország és Franciaország eh, a legaktívabbak a szállövezetben. A biztonság eh, politika területén, illetve a fejlesztés politikában. Tehát ez az ülés vagy megbeszélés a legfontosabb szereplőkre korlátozódott, azokra, akik ezekben az országokban, a szállóvezetben valóban aktívak, de nyilvánvaló, hogy az Európai Unióval együtt működésben képzelték el. Ez volt az egésznek a szellemisége, Mogherini asszony ezért is fontos, hogy jelen volt ezen a megbeszélésen vagy találkozón. Beszéltem emellett a migráció kérdésére, visszatérnék a képzés kérdésére, a partra vonatkozóan elhozott egy konkrét kérdés. Tudjuk, hogy nagyon nehéz minden projektre külön kitérni egy ilyen prezentáció során, de ahogy azt az imént említettem, igen komoly erőfeszítéseket tettünk annak érdekében, hogy valóban a tények, bizonyítékok alap jelen el. Igaz ez például a képzésre is, a stratégiai, operatív dokumentumok alapján készítjük elő projektek finanszírozását, és mondhatom, hogy az egyes projektek végrehajtásának elősegítése az ilyen képzések célja. Tehát pár hét múlva nyílik a következő ilyen helyszín, amely lehetővé teszi, hogy részletes információ rendelkezésre álljon az egyes projektekkel kapcsolatban. Egyébként ez a szájt ez elérhető lesz nem sokára. Az elefántcsontparti kérdéssel kapcsolatban A Trust Fund új kedvezményezetje ez az ország. Most folyik az elefántcsontparti szervekkel az elemzés, a közös párbeszéd azzal kapcsolatban, hogy mi lenne a legjobb felépés, amit a Trust Fundból finanszírozhatnánk. Ez csak egy extra hozzájárulás az elefántcsontparti fellépésünkhöz, hiszen van elefántcsontparton már működő program, a munkahely teremtés, a helyi befektetések, illetve a jó kormányzás, az általában az állami igazgatás színvonalának javítása érdekében. A Trust Fund, ez az Afrika alap csak kiegészíti az eddigi fellépésünket olyan területen, amely esetleg az indikatív nemzeti programban nem szerepelne, és amely valóban addicionalitást jelenthet, azon konkrét célterületen, amelyet az Afrika alapra vonatkozóan meghatároztunk. Tehát, hogyha egy projektet akarunk létrehozni, amely egy olyan területre koncentrál, ahonnan sok uh, migráns indul útnak, akkor ennek van hozzáadott értéke. Még egyszer mondom, amikor elemezzük egy projekt finanszírozhatóságát, akkor összehasonlítjuk ezt azzal, hogy a nemzeti és a regionális integratív programokban mi szerepel, és megpróbáljuk azonosítani azt, hogy olyan projekt-e ez, amely a különböző egyéb programokban egyébként nem lenne végrehajtható, de mégis az Afrika alap céljai szempontjából ez fontos lehet. Tehát az ezzel kapcsolatos információ nagyon fontos lehet. Még egyszer mondom, nem sokára feláll majd egy olyan szájt, ahol ezek a részletes információk rendelkezésre állnak, és amelyből kiderül majd, hogy a tagállamokkal, partnerekkel milyen elemzéseket végeztünk. Izé, Volt még egy kérdés a nem kormányzati szervezetekre vonatkoztatva. Nos, itt megint a finanszírozás nemzetközi jellegű, de helyi civil szervezetekkel is együttműködve valósítjuk meg a projekteket. Van egy lista ezekről a szervezetekről a jelentésben, és az a civil szervezet is szerepel benne, amely a lista létrehozásáért felelős. Tehát az információ az mindenképpen rendelkezésre áll. Ugyanez az információ egyébként a weboldalunkon is hozzáférhető, ez egy éves frissítésű információ, tehát rendszeresen frissítjük, és ahogyan elmondtam, a weboldalunkon is megtalálható. Egy utolsó kérdés a struktúra, illetve a kezelés tekintetében. Nem akarok most részletekbe bocsátkozni, mert januárban erről már beszéltünk, hiszen itt egy igazgató tanács működése alá vagyunk rendelve, ezt pedig a donorországok tartják fenn, és ugyanakkor európai szinten és tagállami szinten is megjelennek azok a szereplők, akik nem EU-s tagállamokból érkeztek. Vannak aztán partnerországok, amelyek megfigyelői státuszban vannak, de azért részt vesznek az igazgató tanács munkájában is. A parlamentet is meghívjuk az üléseinkre, és azokat a nemzetközi szervezeteket, akik fontos szerepet játszhatnak egyik vagy másik téma kidolgozásában. Most az igazgató tanácson felül ott vannak a műveleti bizottságos és bizottságok, és itt megint a donorországok képviselői, illetve a kedvezményezett országok képviselői is részt vesznek a munkában. Amikor egy-egy projektet finanszírozásra érdemesnek ítélünk, akkor a pénz a különböző forrásokból származhat. és attól függően, hogy az elemzésben mi szerepel, egyes kezdeményezéseket megindítunk. Nigériában, illetve más területeken is civil szervezetek együttműködésével dolgozunk ki projekteket, tehát konkrét meglévő problémákat igényeket mérünk fel, és azután a tagállami vagy civil szervezeti szférában felhívást intézünk a projekt megvalósítására vonatkozólag. Tehát tulajdonképpen nem a bizottság kezeli ezeket, kezeli ezeket a projekteket, hanem a végrehajtás területén különböző partnerekkel dolgozunk együtt, annak érdekében, hogy ezeket a projekteket a lehető legjobban meg tudjuk valósítani. Önök beszéltek arról, hogy a PPP konstrukció hogyan működik ebben a rendszerben. Ne felejtsük el, hogy vannak azért más alapok is uniós szinten. Itt nem arról van szó, hogy az Afrika alapnak kellene minden Afrikával kapcsolatos projektet finanszíroznia, hiszen itt vannak például a befektetési alapok is, amelyeken keresztül a PPP konstrukciót is támogatva újabb és újabb projekteket tudunk megvalósítani, tehát különböző eszközök vannak, állnak rendelkezésre. Ezen alap önmagában nem valósíthat meg mindent, nem oldhatja meg az összes problémát, és más pénzügyi eszközök is rendelkezésre állnak szerencsére. Köszönöm szépen. Remélem, hogy a feltett kérdésekre mind választ tudtam adni. Köszönöm. Újabb személyek kérték a szót. Következő Paul Rübig, és aztán analíze következik. Jó napot kívánok, köszönöm szépen! Nagyon hasznos volt ez a jelentés mindannyiunk számára, mert láthatjuk azt, hogy hogyan is valósulnak meg a dolgok a gyakorlatban. Két kérdésem lenne ezzel kapcsolatban. Az első, mi két előkészítő tevékenységet valósítottunk már meg, illetve indítottunk útjára, hogyan lehet a vállalkozói kedvet növelni a migránsok körébe, Itt tulajdonképpen KKV-k, afrikai KKV-k és más európai KKV-k közötti együttműködési projektekről van szó. Ez szerintem nagyon sokat ígérő lehetőség a jövő szempontjából. És aztán a női vállalkozók, mikrovállalkozások támogatása az üzleti angyalok, tehát hogy ezek a, a nők hogyan tudnak a családi a kontextuson kívül is dolgozni és részt venni a gazdasági életben. Aztán van egy másik terület, ami szerintem nagyon érdekes lehet. Láthatjuk azt is, hogy lehet befektetni a kulcs infrastruktúrába, a vízbe, a vízkezelésbe, a szennyvízkezelésbe, és hogyan lehet támogatni a kisebb és közepes vállalkozásokat. Itt is van -e egy olyan összeállítás, amiben lehet látni azt, hogy milyen fajta pályázatok voltak, és mit terveznek a következő évre? Okay, Anna Litz, következik. Köszönöm szépen. Én is németül fogom folytatni. A mai előadás is megmutatta azt, hogy nagyon nehéz és összetett a helyzet, és lehet, hogy egy paralel világban, párhuzamos világban élünk ezzel az alappal. Engem az érdekelne, hogy mi van azokkal a nagy európai fellépésekkel, amiket teszünk, hogy ha például Párizsra gondolunk, akkor ott olyan szolgálatok is részt vettek, amelyek hozzájárulhattak ehhez a munkához, de ezt csak a médiából tudtok meg, és nem jöttek el hozzánk ide a parlamentbe sem. Szerintem koherensen kellene fellépnünk a tagállamoknak, a tanácsnak, a, a parlamentnek. Nem lehet egy párhuzamos valóságot létrehozni, amit támogatunk ebből az alapból, hiszen itt olyan pénzekről van szó, amelyek igazából kevesek, 20-30 millióra lenne szükség ahhoz, hogy lényegekben fel lehessen lépni. Itt van például az oktatás kérdése is, erről ön is beszélt. Ön beszélt eh, a fenntarthatóságról, ezen projektek fenntarthatóságáról. Hogyan kapcsolódik ehhez az európai fejlesztési politika? Tehát kell egyfajta koherencia nagyon fontos az, hogy gyakorlatilag járjunk el, koherensen kell fellépnünk, megfelelő költségvetéssel. Párizsban ezt próbálták elérni, szerintem. Egy konkrét kérdés. A stratégiai előre tekintésükben önök foglalkoznak-e a fejlesztési célokkal, a másik pont számomra az az, hogy önök az EASO-val is együttműködnek-e. Mi jártunk ott, az AKC kapcsán is beszéltünk velük. Vannak-e információk a menekültekről? Azok, akik úton vannak, tudjuk, hogy ezek az embercsempész munkák is, embercsempész bandák is hamis információkat terjesztenek. Hogyan néz ki például az, a kormányzati intézmények kérdés, amiket támogatnak, mit tesznek ezekkel az intézményekkel, mi történik konkrétan a jó kormányzás során, és hogy Linda McEwen pontjára visszatérjek, valóban az Európai Parlamentnek beleszólási joggal kell rendelkezni, és én azt kérném, hogy a parlamenti képviselők is részt vehessenek ebben a munkában, és olyan struktúrák jöjjenek létre, hogy tényleg részt vehessünk ebben a munkában, és beleszólhassunk abba. Köszönöm. Heidi Hautala Elmondom, hogy ki van rajta a, a listán, mert sokan már aggódnak. Heidi Hautala, Franzolika képviselő, Elisein, Charles Görens is szót kér, utána pedig lezárom a listát. Tudom, hogy milyen kevés az idő, tudom, hogy sokan érdeklődnek ezen téma irányába. Lehet, hogy valamit le kell vennünk a napi rendről, például a New Yorki látogatásunk beszámolóját. Heidi Hautala a következő. Köszönöm szépen, elnök asszony! Ennek az eszmecserének nagyon fontos, ez az eszmecsere nagyon fontos részét képezi a mi ellenőrzésünknek az alapokkal kapcsolatban, de nekem most már sokkal, sokkal több a kérdésebb, mint a válaszom. És az ellenőrzés ez nem csak arról szól, vagy a felülvizsgálat nem csak arról szól, hogy bizonyos websájtokat megnézzünk. Engem az érdekelne, hogy lássam azt, hogy az Európai Parlament 2006. júniusi állásolását eh, milyen mértékben vették eh, figyelembe. Lehet, hogy néhány kijelentésre most utalhatnék, azért, hogy megmutassam azt, hogy a parlament mit is akart. Azt akartuk, hogy ha az afrikai alap hozzájárul a sérülékeny kiskorúak, a menekültek, főként a nők és a gyerekek védelméhez hogyan sikerült ezt elérni. Ezen kívül az ellásorolásban azt is kiemeltük, hogy az EU alapja nem szabad, hogy azt eredményezze, hogy még erősebb határok legyenek, és elfelejtsük azt, hogy az embereket elülözik hazájukból. Tudjuk, hogy az Európai Unió alapjának milyen erős hatása lehet az emberi jogokra, hogyha a migráns áramlások kapcsán együttműködünk bizonyos országokkal. Kíváncsi vagyok arra, hogy foglalkoznak önök ezzel, amikor létrehozzák, illetve végrehajtják ezt az alapot. Milyen mértékben veszik figyelembe az ODE kritériumokat? Vannak-e statisztikáik arról, hogy mennyire sikerült ezeket a kritériumokat figyelembe venni? Köszönöm. Funszulika képviselő, köszönöm szépen, nagyon fontos ez a téma, és Monteszi asszonynak is köszönetet mondok. Lehet, hogy két perces szabályt kellene bevezetni minden képviselő számára, mert különben túlságosan hosszú lesz ez a vita, és maga a téma nagyon fontos. Először is szeretném megköszönni azt, hogy eljutatják hozzánk a jelentést. Jó lenne, ha ezt megkaphatnánk, ezt a stratégiai dokumentumot, mert csak így tudjuk felvizsgálni, ellenőrizni ezt az alapot. Ezt a dokumentumot meg kellene kapnunk. Másodszorban pedig arra lennék kíváncsi, és kérem, hogy egyértelmű választ adjon, hogy milyen elemzés alapján választják ki az alap által támogatott projekteket, milyen dokumentumok támasztják alá ezt a döntést, és hogyan ki tudják azt elérni, hogy a DCI rendeletet figyelemben tartják. Köszönöm szépen, mondja az elnök, és köszönöm ezt a tömör kérdést is. Annie Line, majd a gyerek, illetve... Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szerettem volna megköszönni Montézi asszonynak azokat az akkurátus információkat, amelyeket ma elmondott, de ugyanakkor a parlamenti ellenőrzés jellege nem elégséges. Ez kiderül egyébként akár az éves, akár a havi jelentésekről, amelyek jelenleg csak egy ex post értékelést tesznek lehetővé. A különböző projektek kompatibilitása, a fejlesztési céloknak való megfelelő, megfeleltetése, a különböző kritériumok, szabályoknak való megfeleltetése és az emberi jogi jellegű megközelítésnek való megfeleltetése szempontjából sem. Miért nem a hagyományos finanszírozási rendszert követjük, és ehhez hozzátenném azt is, hogy miért veszünk el pénzt a fejlesztési prioritásoktól, akkor, amikor az Európai Uniónak az új fejlesztési, fenntartható fejlesztési célok megvalósításában úttörő szerepet kellene vállalnia, és ugyanakkor ezeket a pénzeket arra használjuk fel, hogy a migrációs útvonalakat megpróbáljuk elvágni. És aztán engem az is érdekel, hogy hogyan választják ki a projekteket. Frunculika úrnak van igaza. Miért nincsenek nyilvános felkérések, pályáztatási rendszerek, és azt gondolom, hogy emellett a nemzeti ügynökségek kapnak fontos szerepet, akik egyébként egymással is állandóan versenyeznek. De ez mennyire felel meg a céljainknak? és a helyi mm, partnerek milyen részben támogatják, illetve vesznek részt a munkában, hiszen azt láthattuk a diagramok alapján, hogy csak 20%-át tették ki a helyi partnerek a megvalósításnak. És ez miért van így, ezt szeretném megkérdezni, és ezen kívül pedig engem az is érdekel, hogy mi itt a parlamentben foglalkozunk az Afrika alappal, de úgy gondoljuk, hogy a párizsi csúcs találkozón is csak arról esett szó, hogy Líbiába, illetve más Nigériába, Nigerbe, Csádba próbáljuk meg kihelyezni úgymond az EU-s határokat, és a rugalmasság, illetve minden eszközzel azon van az Európai Bizottság, hogy a tagállamok minél inkább a határvédelmet tudják biztosítani és ugyanakkor a regionális mobilitást is akadályozzuk ezen keresztül, és ez pedig a helyi gazdaságra is nagyon rossz hatással lesz, de ezt egyébként Niger kapcsán a munkacsoportunk is kiemelte. Az IOM nagyon jó partner, de ugyanakkor hogyan lehet a migrációt leállítani, és mennyire felelnek meg a tevékenységeink a szegénység megfékezésének célkitűzéséhez, hiszen ez fejlesztési jellegű megközelítést igényel. Hogyha migránsokat egyszerűen csak hazaküldjük, nem hiszem, hogy azzal megoldanánk a szegénység problémáját. Um, thanks, Eli. Um, Erike Rega, and then last but not least, Charles Erike. Erike, köszönöm szépen. Szeretnék elnézést kérni, amiért nem voltam itt az elejétől kezdve, a prezentációt nem hallottam, vagy hát a vita elején se voltam itt, és a párizsi csúcsalálkozóról esett már szó. Egyébként hallottam most már felszólalásokat ezzel kapcsolatban, és én is nagyjából ebben az irányba szeretnék elgondolkodni. Lennének kérdéseim is azon kérdésekkel kapcsolatban, amelyek a párizsi csúcs találkozó kapcsán merültek fel, hiszen világos az, hogy a négy legfontosabb gazdaság az Európai Unióban megpróbál közösen fellépni, és megpróbálnak segítséget nyújtani Afrikának, lehetőséget teremteni Afrikában. De mégis úgy gondolom, hogy azért vannak itt aggályok. Egyrészt a négy nagy ország vezetőinek sajtótájékoztatóin továbbmutató módon kell gondolkodnunk, hiszen itt fejlesztési célokról van szó számunkra, ennek a szakbizottságnak a számára, és azt hiszem, hogy a parlament többségének számára a bevándorlás megfékezése általános értelemben, vagy az illegális migráció megfékezése egy eredmény. Márpedig ez egy olyan folyamatnak az eredménye kell, hogy legyen, amelynek kapcsán felismerhetjük a javítási szándékot a származási és tranzitországok gazdasági életében. Tehát gyakorlatilag az, hogy megszűnik a migráció, az igaziból abból kellene fakadjon, hogy lehetőségeket biztosítunk ezekben az országokban. Természetesen azt is figyelembe kell vegyük, hogy a legtöbb ország most tapasztalja azt, hogy kisebb vagy nagyobb áramlatokban megérkeznek a menekültek, illetve migránsok. Amennyiben a Trust Fund eszközeit felhasználjuk, alternatívákat kínálunk, az a cél, hogy ez megvalósuljon. A harmadik kérdés pedig ezzel kapcsolatban a finanszírozás problémája, hiszen az is világos, hogy a Trust Fund alapja olyan tagállami befizetésekből épül fel, nagyjából 200 millió eurót fizetnek be a tagállamok annak érdekében, hogy projektek valósuljanak meg, és ilyen módon az uniós finanszírozás el fog tűnni és gyakorlatilag a bilaterális finanszírozás veszi majd át ennek a helyét, nem közösségi jellegű finanszírozás, hanem bilaterális, vagy ugyan akár multilaterális, tehát több ország venne ebben részt, de semmiképpen sem uniós szintű lenne mindez. Egy másik aggályom pedig az együttműködési vagy fejlesztési politikában a parlament felülvizsgálati joga csorbul szerintem pontosan azért, mert a tagállami kormányok veszik át ezt a szerepet tőlünk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy folytatnunk kell az ilyen típusú a kezdeményezések munkáját unión belül is, bizonyos országok együttműködésén keresztül, de ugyanakkor figyeljünk oda arra, hogy az uniós, tehát a közösségi szintű tevékenységet mindez ne szorítsa háttérbe. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, asszonyom. Engem az igazgató tanács működése érdekel. Tulajdonképpen a partnerségre kérdeznék rá, illetve ennek a munkájára. Ugye ott ül a bizottság képviselője, a befizető tagállamok és a kedvezményezett országok, akik megfigyelő státuszt kaptak. Az én kérdésem nagyon konkrét lesz. Nézzünk egy példát. Például az igazgató tanácson belül Malival kapcsolatban egy projekt megvalósul, illetve hogy ezt támogatják, például Franciaország mindig is a Maliban meglévő terrorizmus ellen felemelte a Szavád Bamako mellett 50 kilométerrel is harcoltak a franciák, és vajon ebben az esetben Franciaország nem kerül a nehéz helyzetben, nem lesznek-e súrlódási pontok, az országok nem fognak-e erőpróbába kezdeni, valódi partnerségről van-e itt szó, vagy sem? és hogyan működik a megfigyelő országok státusza? Hogyan fog mindez a gyakorlatban megvalósulni, és ezek az országok milyen súlyt kapnak a döntések meghozásakor? És az utolsó kérdésem, miután egy olyan alapról van szó, amely általában a fejlesztési politikába illeszkedik, mit lehet tenni annak érdekében, hogy rentábilis tevékenységeket finanszírozzunk, de ugyanakkor ne csak a szegénység felszámolása legyen a cél, és megvalósuljanak azok a projektek is, amelyek nem ezzel foglalkoznak. Tehát, hogy mind a kettő, tehát a, a szegénység ellenes tevékenységek hogyan férnek meg a fejlesztési célokkal, hiszen olyan GDP fejlesztési módszereket kellene megvalósítanunk, amelyek összhangba állíthatók a szegénység megfékezésével. Köszönöm. Köszönöm, úgy látom, hogy nagyon sok új kérdés van, de talán röviden össze lehet foglalni a válaszokat ezekre a kérdésekre, hiszen nagyon sokszor hasonló kérdések érkeztek. parlamente ellenőrzési jogáról például. Nos, hát kedves kollégák a pénteki ülések kapcsán már megpróbáltuk felvenni a kapcsolatot a bizottsággal, hogy parlamenti ülésnapokon legyenek ezek a találkozók, ne hétfő reggel, vagy pénteken, vagy ne Strasburgi napokra essenek. Tehát itt már megkezdődött egyfajta közös gondolkodás, úgyhogy kérem, hogy ezt vegyék figyelembe, ezek a gyakorlati megvalósítás terén. Köszönöm szépen. Nézzük a válaszokat. Néha nagyon szertágazó kérdéseket kaptam, megpróbálok azért röviden, összefoglaltan választ adni. Nézzük először is a parlament szerepét. Én már elmondtam a bevezetőmben azt, hogy egyértelmű az, hogy a parlament nagyon szeretné azt követni, hogy a parlamentet mindig tájékoztassuk, és teljes mértékben megkapja az összes releváns információt, és az éves jelentést is, és az összes éves elszámolást is megkapja a parlament a Fed teljes éves elszámolásával együtt. Tehát megpróbáljuk most nem csak Feden belüli tevékenységet átláthatóvá tenni, hanem hozzáférés biztosítunk mindenféle információhoz, mind az előkészítési fázisban, mind a végrehajtási fázisban. Sajnos nem volt mindenki itt, de az elején elmondtam már, és egyébként a prezentációt el fogom küldeni mindenkinek, hogy milyen olyan eszközök vannak már most is folyamatban, amelyek az átláthatóságot biztosítják a parlament felé is. Volt egy másik kérdés, amely a vállalkozói kedv ösztönzésére vonatkozott. A kísérleti terveken keresztül Szenegálban valósultak meg az első kezdeményezések. Globális értelemben azért azt kell, hogy mondjam, hogy 25%-a az alapnak a lehetőség teremtés, tehát a gazdasági lehetőségek támogatására fordítatott. Ezen keresztül arra is felhívnám a figyelmet, hogy támogatjuk a kis és középvállalkozásokat. Ez rendkívül fontos számunkra, tesszük ezt a szakképzésen keresztül, mindenféle más képzéseken keresztül, illetve a programok üzleti tervek támogatásán keresztül, amelyeket konkrétan pénzzel is támogatunk. Azért itt nem nagyon sok pénzről van szó, nem az a cél, hogy ezek a fajta tevékenységek kapjanak elsőbséget, nagyon fontos a nők hozzáállásának javítása, a gazdaság életbe való beépítésük, a gazdaság körforgásába való részvételük. A projektek szempontjából elmondtuk ezt már Lavallettában is, és most is ezt fogom hangsúlyozni. Ennek az alapnak nem az a célja, hogy minden problémára megoldást találjon, ez egy olyan alap, amely jelenleg 3 milliárdot kapott, de azért ne felejtsük el azt, hogy Nyugat-Afrika és a száheli övezet 7 milliárdot kapott más alapokból, amelyek pontosan a munkahelyteremtés, a gazdaság életélénkítése céljait szolgálják. Tehát ugyanerről van szó az oktatás területén is, az oktatás továbbra is prioritás képez számunkra, és ezt egyébként a regionális és nemzeti oktatási programok támogatásán keresztül is megtesszük. Pontosan olyan projektekről van itt szó, Ugandában, Szomáliában vagy Eritreában, amelyek, ahol az iskolát elhagyó menekült gyermekek számára biztosítunk egy újra iskolázási programot. Ezek nagyon limitált programok, és nem a nagy globális oktatási rendszer reformjára vonatkoznak, nem a fenntartható fejlődési célokat szolgálják, hanem kimondottan a migránsok, menekültek, belső menekültek, visszatérő személyek újraintegrációját szolgálják, vagy az elhagyott gyermekek problémáját eh, hivatott eh, megoldani, hiszen eh, vannak itt más alapok, amelyek a nagy oktatási célokat szolgálják fenntartható módon. Ami a projektet kiválasztását illeti, számunkra az az egyik legfontosabb vezérelv, hogy három működési bizottság követi ezeknek a megvalósítását regionális szinten, pontosan abból a célból, hogy a különböző kezdeményezések egymás kiegészítő voltát lehessen biztosítani a célok megvalósításának terén. A célok fenntartható fejlődés, vagy speciálisabb, szűkebb értelmezést kapó célok, amelyek kimondottan az Afrika alappal kapcsolatosak. Hogyan választjuk ki a projekteket? Nos, ezt az igények felmérése alapján tesszük, minden egyes projekt a problémák ismertetésével indul, tehát megállapítjuk, hogy milyen igények merülnek fel, és különböző tanulmányok figyelembevételével lehet ezeket megvalósítani, és ezek szerepelnek a jelentésünkben is. A célok szerepelnek egyébként a projektben is, és a monitorozó rendszer részét képezi a bizottság munkájának. Nekünk az a feladatunk, hogy a célok megvalósuljanak valóban, és eredményekkel tudjuk ezt alátámasztani. Ennyit tehát a támogatások kezeléséről. Párizs. Ne felejtsük el, hogy Párizsban egy rendkívül aktuális helyzet problémájával próbáltunk valamit kezdeni, drámákkal foglalkozunk. Líbia kapcsán a UNHCR és az ENSZ rájöttek arra, hogy bezárt tehát ilyen bent rekett migráns csoportok találhatók ezen a területen, és az ő problémájukra kell most nagyon gyors megoldást találni. Ma Líbiában nagyon sokan semmiféle segítséget nem kapnak, éheznek, éppen ezért ezeket az embereket kell segítenünk. Nem csak az a cél, hogy megáll, megakadályozzuk a migrációt, hanem hogy ezeknek az embereknek segítséget tudjunk nyújtani, hiszen nagyon sokan keltek útra, és vannak éppen úton Európa felé. A párizsi vita nem a teljes Afrika alapra vonatkozott, hanem egy speciális problémára próbáltak reflektálni ott. Mit tehetünk annak érdekében, hogy segítsük a menekülteket azon személyek számára, akik Líbiában vagy más migrációs útvonalakon találhatóak éppen, és nagyon nehéz helyzetben vannak. Természetesen ott vannak a biztonsági kérdések is, de ma Európában láttuk azt, hogy mi történik, mi történik, eh, mi történt Spanyolországban ezen a nyáron. Tehát egyértelmű az, hogy vannak olyan terrorista erők, akik, eh, vagy amelyek eh, ezen elhagyott senki földjén, a száheli övezetben toboroznak embereket. Ezért fontos az, hogy a kormányok célja valóban a stabilitást is szolgálja bizonyos zónák tekintetében, hiszen a száheli övezetben vannak olyan térségek, amelyeket senki sem ellenőriz, és ugye pontosan itt vándorolnak át Fekete-Afrikából, Észak-Afrikába a migránsok, és ki vannak téve mindenféle illegális emberkereskedelemnek, kábítószer, fegyvercsempészetnek is. Tehát erre is oda kell figyelni, valahogy meg kell erősíteni a partnerországok kapacitásait annak érdekében, hogy ezeket a problémákat megoldják, hiszen itt nem csak az mi biztonságunkról van szó, hanem a partnerországok biztonsági helyzetét is javítani lehet ezen keresztül. Tehát itt nem arról van szó, hogy egy biztonsági őrületben szenvednénk, itt valós problémákra próbálunk megoldást találni, mind Európában, mind a partnerországok biztonsági helyzetének tekintetében. A partnerségekkel kapcsolatban megint csak a jogszerűséget kell állandóan szem előtt tartanunk. A pénzügyi rendelet azt kéri tőlünk, hogy csak a befizető államok vegyenek részt az igazgató tanács munkájában. Miután egy partnerségi intézményben vagyunk, ezért részt vesznek a partnerországok is a munkában, de csak megfigyelői státuszt kapnak, mert ezt írja elő a pénzügyi rendelet amennyiben valaki el tud jönni egyszer az igazgató tanács ülésére, az láthatja, hogy teljesen átláthatóságot biztosítunk a partnerországok számára, a hozzászólási lehetőséget kapnak ezeken az üléseken, és néha nagyon aktívak is egyébként, úgyhogy csak azért, mert ők megfigyelői státuszban vannak, ez nem jelenti azt, hogy nem vehetnek részt aktívan a munkában, az igazgató tanácsi üléseken. A partnerországok szerepe ugyan megfigyelői státuszban, de aktív partnerségben valósul meg, és sem a műveleti bizottságok kapcsán, sem az igazgató tanácsi üléseken nem zárjuk ki a megfigyelő státuszban lévő partnerországokat ebből a konstruktív párbeszédből, amelyet tulajdonképpen célként is tűztünk ki magunk elé. Nem szeretnénk azt, hogy nehéz helyzetben legyenek ezek, sem ezek az országok, sem pedig a tagállamok. Egy, tehát csak egy nyílt párbeszéd szellemében megvalósuló munkán alapulhat. Fontos ezt a dinamikát figyelembe venni. És valóban oda fogunk figyelni arra is, hogy a parlament is valóban részt vehessen a munkában, tehát megpróbáljuk majd a hétfőket és péntekeket elkerülni, hogy az önök részvételét is biztosítani lehessen. Igen, fontos, hogy megfelelő dokumentációval rendelkezzünk, hogy mi magunk is el tudjuk ezt bírálni. Nagyon megszaladtunk időben, de hát a jelenlévők száma is jól mutatja, hogy mennyire fontos vita ez. A New Yorki beszámolót egy következő ülésre fogjuk elhalasztani. Ez a hetes napi rendi pont. A humanitárius segélynyújtással kapcsolatos ö, téma, egyébként az enyém, de hát New Yorkról fontos érdemben beszélni, de hát egy óra késésben vagyunk, és hát ugye még a DJ Echo-ból is a kollégák várják, hogy sorra kerüljenek hatos naprendi ponttal. Úgyhogy majd egy következő ülésre fogjuk ezt halasztani. Milyen számú? Hetes számú napirendi pontot egy következő ülésre adjuk. Sár. Köszönöm szépen a választ! a igazgató tanácsa kapcsolatban konszenzusosan, konszenzusos módon születnek a döntések többségében, de ki kezdeményezi a különböző döntéseket, hogyan szavaznak, egyhangúan vagy többséggel, minősített többséggel, tagállamok vagy a befizetések arányában sőzve ezt, pontosan milyen jogszabályok vonatkoznak erre? A válaszom rövid lesz, hiszen a Trust Fundnak van egy alap szabályzata, és ebben minden le van fektetve, konszenzusos döntések születnek a, van az igazgató tanácsnak egy elnöke, aki a bizonyos szabályok alapján mm, vezeti le a döntéshozatalt. Most az egész döntéshozatali folyamatot nem fogom leírni, mert ez a statútumban, tehát az alapszabályzatban nagyon jól szabályozásra került, de alapvetően a konszenzus szellemében születnek a döntések. Hogyha mégis vannak problémák, eddig még ilyen nem volt, akkor van olyan szavazási szabályok, amelyeket a szigazgató tanács elnöke alkalmazhat. Schaffhauser úr szeretne még tényleg egy pillanatra. Tényleg nagyon röviden, elnök asszony. Az igazgató, igazgatási cég gondolat, amiről magán alapok esetében beszéltem, vagy, vagy társulás, azt hiszem nagyon jó gondolat lenne, mert innen jönnek a különböző kezdeményezések, itt születnek meg ezek a fontosak döntések. Euh, même dans le rapport, vous trouverez la description. Igen, a honlapon megtalálható a Trust Fund teljes leírása, van egy igazgató tanács, és van egy operatív bizottság is, amely tulajdonképpen egy végrehajtással foglalkozó eh, bizottság. Itt nem származnak a kezdeményezések. Minden eh, egyes eh, ilyen kedvezményezett területre, úgynevezett ablakra egy külön albizottság működik, és így kerülnek ezek benyújtásra az operatív bizottsághoz, ahol a monitoringot is végzik, illetve minden egyes finanszírozott műveletet is itt követnek figyelemmel. A különböző szereplőkön keresztül hajtják végre magukat a projekteket, de hát alapvetően a végrehajtásért, illetve ennek felügyeletéért eh, ez az operatív bizottság felel. Jó, rendben, azt hiszem, hogy ennél alaposabban már nem is tudtuk volna végigregni ezt a témát. Tudom, hogy a kollégák azt mondták, hogy itt van például elefont, elefántcsontpart, ott már amúgy is finanszírozunk egy csomó mindent, aztán a Trust Fund, ezen felül ez az Afrika alap milyen egyéb dolgokat finanszíroz. Talán egy-két konkrét ország, konkrét példáját vehetnénk alapul, hogy mi az, ami a nemzeti programból kerül finanszírozásra, mi, az, amit az Afrika alap, és a kettő között mi a szinergia, hogyan folyik a kettőnek az együttműködése. Ez jó lenne egy-két olyan példa, amit alaposabban is átrághatnánk, ami jól mutatná, hogy ezek az általánosságban felvetett kérdések hogyan alakulnak konkrétan, hiszen ezt nagyon nehéz elszigetelten kezelni, ez viszonylag kevés pénz az európai fejlesztés, az EDF-hez és az DCI-hoz eh, képest. Hát innen és onnan jönnek pénzek, innen és onnan érkező pénzeket így és úgy kell eh, kezelni, eh, mások a szabályok. Ez nagyon érdekes lenne egy ilyen összehasonlítás. Azt hiszem, hogy a hosszú vita végén Montézi asszonynak köszönettel tartozunk, közel két órája foglalkozunk ezzel a témával, 45 perc vagy egy óra helyett, de azt hiszem, hogy érdemes volt ezt alaposan végig csúcsálni ezt a témát. A Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban is napirendre kerül még ez a pont. Montezi asszonynak még egyszer köszönjük, mert azt hiszem megérdemli a taps. So, as, so now, colleagues, we go back to item... kollégák, köszönjük szépen, akkor a hatos napirendi ponttal folytatjuk csak nem találom hirtelen ezt a napirendben. Ahogy említettem, a hetes napirendi pontot egy jövőbeni ülésünkre halasztjuk, hiszen nincs időnk arra, hogy ezt alaposan mm, mm, megbeszéljük. A hatos és a nyolcas remélhetőleg még ebédszünet alatt le tudjuk zárni. hatos napirendi napi rendi pont. Sierra Leone és a dél-ázsiai régió humanitárius helyzete közelmúltbeli természeti katasztrófákat követően. A DJ Echo képviselteti magát, de hát a Trust Fund, az Afrika Alap és a migráció nyilván önök is értik, hogy milyen fontos témák. Augusztus végén, a nyári szünet alatt történt természeti katasztrófák sajnálatos módon igen gyakoriak, úgyhogy gyakran arra jövünk vissza, hogy ilyesmi történt. Hallottuk, hogy mi történt Sierra Leone-ban kérem odakint be folytassák a magánbeszélgetéseiket. A földcsúszamlás Freetownban, Sierra Leone-ban pár évvel ezelőtt az ebola okozott óriási <clears throat> problémákat itt, most pedig eh, az áradások, az amerikai áradásokról sokat beszélnek, de arról nem beszélnek, hogy észak keleti Indiában, Bangladesben emberek millióit érinti, érintenek áradások, sok millió emberről beszélünk, Észak-Kelet-Indiában, Nepálban, Bangladesben 6-10 millió embert érintett. Ez kérdésünk az, hogy az Európai Bizottság hogyan reagált erre. Az OCSA képviseletében Kocsmit eh, eh, eh, asszony van itt, és Martin Landgraf úr pedig Ázsia, Latin Amerika, Karibi és Csendes óceániai térségért felelős, megbízott osztályvezető a DJ Echo-ban. A Trust Fund gondolom önök is érdeklődve hallgatták, hiszen nem független az önök munkától. Nem tudom, hogy ki kezdi, talán Goldschmidt asszony, kezdhetne, és aztán Landgraf úr veszi át tőle a stafétabotot. Parancsoljon! Köszönöm szépen, ha mindenki engem, igen, tisztelt eh, Deve elnök asszony, tisztelt eh, parlamenti képviselők, hadd kezdjem azzal, hogy köszönetet mondok önöknek azért, hogy beszélhetek arról a súlyos helyzetről, amelyet Dél-Ázsiában láthattunk, főként Bangladesben, Indiában de beszélhetnénk a Sierra Leone-i földcsúszomlásról is. A dél ázsiai monszun óriási áradásokhoz, földcsúszomláshoz vezetett Nepálban, Indiában és Bangladesben, és 41 millió embert érint ez ebben a három országban az összes e, más ázsiai országot is érinti, a Fülöp-szigeteket, Kínát és Myanmart is. Nagyon sokan életüket vesztették, e, kb. ezren, és egymillió embernek kellett elhagynia a lakóhelyét, épületek mentek tönkre, köztük iskolák, kórházak. Nagyon sok e, terület nem hozzáférhető az óriási kár miatt. Valószínűleg a helyzet még tovább súlyosodik a tartós esőzés miatt a monszun korszak időszak vége valószínűleg hasonlóképpen fog alakulni, mint az előző években. Veszélyesek a vízben terjedő fertőző betegségek, és Banglades, India és Nepál a leginkább érintett. Itt eléggé jók a katasztrófa megoldási rendszerek, a Vöröskereszt, az humanitárius szervezetek, néha a katonaság, magán szervezetek is segítik a munkát. Indiában augusztus 24-én 31 millió embert érintett a, az áradás India különböző területein. 600 ezer ember 600 embert értetek ez a terület, evakuálni kellett a területeket helikopterrel, a katonaság eh, részvételével. A kormány Indiában bejelentette, hogy 312 USA dollárt, millió USA dollárt fog elkülöníteni a helyreállítási munkákra. Nem kértek nemzetközi segítséget, elég jó a nemzeti reagálási kapacitásuk, de elfogadták azt, hogy nemzeti szakértőket küldhessünk az áradás által sújtott területekre Bangladesben. A monszun által okozott áradások főként az ország középső részét érintik, 8 millió embert, több tízezer ház megsérült, és 100 10 ezer embert helyeztek el szükségszállásokon. Valószínűleg 104-en vesztették életüket, megjelentek a fertőző betegségek is, nagyon sürgető a ivóvíz iránti igény is. A bangladesi kormány 820 ezer USA dollárt különített el a katasztrófára, nem kértek nemzetközi segítséget, de, támog- de üdvözlik a nekik adott ö, támogatást. A tíz érintett területen voltunk, és tagyalásokat folytattunk a nemzeti segítségnyújtók, illetve humanitáris szervezetek között. 1,7 millió embert érintenek ezek az áradások, több tízezer ház megsérült, 400 ezer embernek kellett hagyni lakhelyét, és 19 ezer embert sikerült elhelyezni szállásokkor. A nepáli kormány megpróbált pénzt elkülöníteni, és üdvözölte a nemzetközi segítségnyújtást India részéről is. Ebben a tekintetben India 3,9 milliót adott Nepálnak. Augusztus 25-én a humanitárius csapat 31 millió dollárt adott arra, hogy azonnali humanitárius segítséget nyújtassanak az étkezésen, a szálláshelyekre, oktatás visszaállítására, ivóvízre a következő hat hónapban. Ezen kívül a gyors reagálást és megpróbálják képíteni. Tisztelt elnök asszony, engedje meg, hogy most Sierra leone beszéljek. Itt is a súlyos esőzések Friton környékén súlyos földcsúszamlást okoztak, óriási hatással járt ez az ott élőkre, többen meghaltak, több százan eltűntek, és 3000 ember maradt otthon nélkül. Ez az áradás, a földcsőszamlás hatását súlyosbította a rossz állapotban lévő épületek eh, megléte is, illetve a talajerózió továbbra is megvan a veszélye az áradásnak, hiszen az esős időszak októberig el fog húzódni. az ENSZ ügynökségek, amelyek már az országban voltak, segítették a munkálatokat az e, különböző NGO-kkal, a Vörös Keresztel, a magánszektor e, támogatásával folytak ezek a munkálatok. A cél az az, hogy sikerüljön helyreállítani a helyzetet, sikerüljön megtalálni az elhunytakat, és megfelelő vízellátást lehessen biztosítani. Sierra leone kért nemzetközi támogatást. Megkérték az előadat, hogy lassabban beszéljen, hogy a tolmácsok is tudják követni. A Sierra leone kormány segítséget kért, ezt követően az ENSZ katasztrófa reagálási csapat megjelent ott, mind a kormánynak, mind pedig a koordinátoroknak segítséget nyújtanak. embert kellett elkönteni öt városban. Segítettünk az elhunytak eltemetésében, a lakhatást, élelmezést, pszichológiai segítséget is nyújtottunk. A World Food Program élelmezést biztosított 2000 háztartásnak, az UNICEF 30 szociális munkásnak segített az élelmezés megoldásában. Megpróbálták felmérni az öt éve a gyerekek alultápláltságát is más ügynökségek adatgyűjtésben segítettek, annak érdekében, hogy minden érintettnek élelmet tudjanak biztosítani. Az egészségügy továbbra is fontos ezen a területen, az UNICEF, a WHO segítenek az egészségügyi minisztériumnak, hogy sikerüljön felmérni az igényeket. Nincs még kolera, de az UNICEF felkészült a kolera megjelenésére is, és támogatja a kormányt abban, hogy legyen egy három hónapos kolera felkészültségi terv. Megpróbálnak technikai segítséget is nyújtani a fertőzések megelőzésére. Pszichológiai segítségnyújtás is megvalósult a Nemzeti 670 ember kapott pszichoszociális segítséget. A Vörös Kereszt 4,8 millió dollárt kért annak érdekében, hogy sikerüljön mintegy 43 ezer embernek segítséget nyújtani három hónap során. Fontos felkészülni a hosszabb távú tervezésre, és foglalkozni kell az állandó szálláshelyek kialakításával azok számára, akiknek megsérült otthona, és fel kell készülni az orvosi igényekre is. Négy aktív szálláshely van, és kettőt még tervezünk. A plusz szálláshelyeknek sokkal biztosabbnak kell lennie. Ezen kívül az alternatív szálláshelyek segítenek az iskolázásban, és alternatív megoldásokat is megpróbálunk megvizsgálni a lakhatás megoldására, például alacsony költségvetésű lakhelyek kialakítását. A szírelemei kormánynak anyagi támogatást is nyújtanak, a donorok között van az Egyesült Királyság, 5 millió USA dollár, Írország, mint 470 ezer dollárral, az Európai Bizottság 300 ezer euróval, Németország 107 ezer USA dollárral, és Spanyolország, amely 7800 dollárt adott, és vannak olyan orosz szakértői csoportok is, amelyek az elhunytak azonosítását segítik. Más kormányszervezetek is nyújtottak segítséget, illetve szakértőket küldtek a különböző területekre. Tisztelt elnökasszony, tisztelt parlamenti képviselők, szeretnék még egyszer köszönetet mondani azért, hogy meghívtak ide, és hogy beszélhettem ezekről a szükséghelyzetekről, amelyek nem kerültek annyira a média érdeklődési körébe pedig több millió ember érin, életét érintik eh, ezek. A kollégám az európai eh, segítségnyújtásról fog beszélni. Please, thanks. Thank, thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm. Jó napot kívánok a kollégáknak, kedves parlamenti képviselők, nagy örömömre szolgál az, hogy itt lehetek, és eh, a dél-ázsiai helyzettel kapcsolatban elmondottakat kiegészíthetem. Ön utalt az Egyesült Államok beli áradásokra is, és ez szerintem nagyon is idészszerű volt, ahogyan a kollégák is elmondták, valóban a televízió, a média nap mint nap mutatja a képeket és gyakorlatilag most egy másik olyan áradásról van szó, ahol 40 millióan érintettek. Nincsen nagyobb katasztrófa, cunámi vagy más olyan katasztrófa helyzet, amelyet már megszoktunk az elmúlt évekből, de mégis katasztrófa helyzet alakult ki, és hát gyakorlatilag alig van ennek média lefedettsége, és az is igaz, hogy az a terület, amelyről beszélünk, kicsit nehezebben megközelíthető, de azért természetesen el lehet oda jutni, és érdekes a közvélemény szempontjából is az, hogy ezek a katasztrófák, amelyek nagyon távol esnek tőlünk, és az Európai Unió számára nem annyira fontos területeken történnek, ezeket nem fedi ilyen mértékben a média, és nem mutatja be az ott történteket. Nézzük most az adatokat, ahogyan Orcsa is utalt már rá. Voltak kiküldő delegációink, megvizsgáltuk azt, hogy hogyan néz ki a helyzet, és terepen mi történik. Erre is vissza fogok majd térni de alapvetően elmondhatjuk azt, hogy az elmondott adatok helyén valóak, azoknak a személyeknek a száma is, akik szükséget szenvednek. A DJ Echo hogyan is válaszolt ezekre a problémákra? Természetesen állandó koordinációs összeköttetésben állunk a helyi irodáinkkal Bangladesben és Indiában, és természetesen van egy kis irodánk Nepálban is, úgyhogy képesek vagyunk arra, hogy az első naptól kezdve monitorozzuk a helyzetet. Nagyon gyorsan reagált a Nemzetközi vörös Kereszt a felhívásokra, India tekintetében, Assam régióban nagyon gyorsan fel tudtunk lépni, majdnem 200 ezer eurót tudtunk átutalni már a katasztrófa másnapján. Hasonlóképpen gyorsan tudtunk lépni Nepállal kapcsolatban is, itt is 200 ezer eurót utaltunk az érintetteknek. Misszión tartózkodó személyeink Bangladesben, monitorozzák a helyzetet. A múlt héten már vissza is tért az egyik ilyen delegációnk Indiában és Nepálban. A kollégák még mindig a helyszínen vannak, valószínűleg ma és holnap fognak hazatérni a kollégák, és majd ők ismertetik az ottani helyzetet, illetve beszámolnak az ott történtekről. A nepáli kormány is nemzetközi segítséget kért, És a kollégák a polgári védelemtől, a DJ Eco-nál is felvették a kapcsolatot a helyiekkel. Persze érthető, hogy nagyon messze található területekről van szó, tehát nehezen tudnak a tagállamok részt venni a konkrét mentésben. Három jelentés is készült, és azt gondolom, hogy ezt a parlamenti képviselők is megkapták, illetve megkapják majd. Az ilyen típusú katasztrófa helyzetekkel kapcsolatban um, így szoktunk eljárni. A hét végén érkezik majd meg a negyedik jelentés, azután, hogy um, a helyszínre kiküldött kollégák hazatérnek. Az eredmények tekintetében fogjuk megvizsgálni azt, hogy hogyan tudjuk az érintett országokat tovább támogatni, és aztán itt van a Banglades problémája, hiszen itt két különböző áradásról van szó. Az egyik a Ganges, kap, tehát a Ganges áradása okozta, a Nepálból érkező víz a Gangesba folyó vízáradásáról volt szó, és a másik pedig egy észak-indiai probléma volt. Tehát tulajdonképpen ezek a folyók aztán összefolynak, és ilyen módon Banglades területének egy harmada víz alatt volt. Nem volt olyan magas a vízállás, mint az Egyesült államokba, ahol itt, itt ugye ilyen egy méteres, másfél méteres víz állt a földeken, de hát azért ez is borzasztó nagy, és sohasem láttunk még ilyet. Hatalmas területet árasztottak el a folyók. És ráadásul mindez már a monszún időszakon kívül esik, tehát azért arra is gondolkodni kell, arra is gondolni kell, hogy további esőzések érkeznek majd, mert a monszun időszak folytatódik, illetve még csak most kezdődik meg, és azt is hangsúlyoznunk kell, hogy a bangladesi érintettek, kb. 3 millió személy humanitárius segítséget igényel, 8 millióan vannak egyébként érintve, alapvetően nagyon jól ellenállnak a helyzetnek. Nagyon nagy szegénységben élő emberekről van szó, de tulajdonképpen hozzászoktak már az áradásokhoz, az árvizekhez, és tudják azt is, hogy az ECO katasztrófa csökkentő programjainak köszönhetően már 20 éve dolgozik az ECO ezen, a helyi közösségekkel, a kormányjal együttműködésben, és ezért az emberek azért valamelyes felkészültek az ilyen eseményekre. Tehát például a dokumentumokat, a mm, tulajdonjogot igazoló dokumentumokat, illetve személyazonossági iratokat külön tartják védett helyeken. Az iskolákban is úgy építkeztek, hogy kicsit magasabb területekre építettek, ezek, építették az iskolákat, hogy ne sodorja el őket az ár. Nagyon egyszerű intézkedések ezek, de hatalmas nagy a hatásuk akkor, amikor árvíz alakul ki. Nagyon sok ház sérült meg, tehát ez mindig problémát jelent az áradások után, hogy nem tudnak visszatérni az emberek a házaikba. A másik probléma a tiszta vízhez való hozzáférés, hiszen az árvíz befolyik a kutakba, és megfertőzi a kutak vizét, és ilyen értelemben ez közegészségügyi problémákhoz is vezethet. A legnagyobb aggályunk, aggodalmunk most az, hogy bizonyos területeken ez már a harmadik aratás, amelyet tönkretett teljesen az árvíz, majd októberben, novemberben lesz a következő aratási időszak, tehát nagyon rövid az idő, és hogyha folytatódik az eső úgy, ahogyan azt a meteorológiai előrejelzések mutatják, akkor sajnos elpusztul a következő termés is, és Bangladesben ez élelmiszer hiányhoz fog vezetni. Tehát azt gondolom, hogy a mostani azonnali problémákon felül ez az, ami nagyon aggasztó, tehát a víz helyzet, a tiszta víz vagy ivóvízhez való hozzáférés, a lakhatás, illetve a termények elpusztulása. A kérdések előtt még röviden Sierra, Sierra Leone-ra is kitérnék, ahol szintén katasztrófa alakult ki, de egészen más jellegű a probléma. 6-6500 személy érintett, Persze itt megint csak a koordinációs rendszerre hívnám fel a figyelmet, nincsenek a helyszínen embereink, de a nyugat-afrikai régióból át tudunk um, irányítani személyzetet. Aztán itt van a Kopernikus uh, térképfelismerő rendszer, szerepe, ezen keresztül tudjuk azt megvizsgálni, hogy melyek azok a területek, amelyeket most érintett a katasztrófa. Az ECO 300 ezer eurót küldött a Vörös Kereszten keresztül, és a helyi missziónk azt a következtetést vonta le, hogy nagyjából az igényeknek megfelelő a hozzájárulásunk, és más országok is segítenek a terepen, tehát gyakorlatilag nem kellett a polgári védelmi mechanizmust aktiválni, amely általában az Európai Uniós tagállamok szoktak életbe léptetni akkor, amikor szükség van rá. Ennyi tehát röviden és most készen állok a kérdésekre, várom a kérdéseket. Köszönjük szépen ezt az áttekintést, ahogy azt említettem. Sierra leone kapcsolatban voltak információnk, de a dél-ázsiai történésekkel kapcsolatban nem sok információt kaptunk Gerero. Köszönöm szépen az információkat amelyeket a reakciók, a válaszadás kapcsán hallhattunk a katasztrófa sújtotta területekre vonatkozólag, és főként arra vonatkozólag, hogy a katasztrófa sújtotta területeken az embereket szeretnénk megmenteni. Mint ahogyan hallhattuk, sajnos még folytatódhat ez a helyzet, mert a monszun időszak tovább pusztít, sújt, ezeken a területeken a következő hetek során is. Természeti katasztrófákról beszélünk, néha azonban konfliktusokról is beszélünk itt, a Fejlesztési Bizottságban például éhínségek kialakulása is fontos téma lehet számunkra konfliktusok miatt kialakuló éhénységek, de most ebben az esetben természeti katasztrófák okozzák a problémát, de mégiscsak az, hogy hogyan adunk választ ezekre a természeti katasztrófákra, az továbbra is az emberi válaszadás témakörébe esik. Ahogyan Texasban esik az eső továbbra is, óriási mennyiségű eső esett le, és e, emberi életben kevés, kevés kár esett, főként, hogyha összehasonlítjuk az észak, illetve a dél-kelet-ázsiai e, monszunnal, vagy a Sierra Leone-i helyzettel, Úgyhogy ezzel kapcsolatban két gondolat fogalmazódott meg bennem. Egyrészt a klímaváltozás miatt egyre gyakoribbak lesznek az ilyen típusú természeti katasztrófák, és ezért fontos lesz az, hogy előkészítsük a válaszadást, mert biztosak lehetünk benne, hogy ilyen fajta problémákkal a közeljövőben egyre gyakrabban fogunk találkozni. Másodszorban az a gondolat fogalmazódott meg bennem, hogy az, ami történt, az áradások, az árvizek kialakulása azt is mutatja, hogy az emberi település szerkezet nem képes ellenállni az óriási uh, esőzésnek, de ugyanakkor lehet csökkenteni a kockázatokat különböző stratégiákon keresztül. Az Európai Parlament és az Európai Unió 2015-ben a globális Cancuni platformon uh, részt vett a munkában, és uh, ezzel kapcsolatban szeretném hangsúlyozni, hogy az Európai Unió és az ECO képviselője erre utalt is, hogy hogyan lehet csökkenteni a kockázatokat a területen belül, akár nemzeti szinten, akár helyi szinten is, ki kell alakítani ilyen stratégiákat. Én azt gondolom, hogy ez a fajta tevékenység az Európai Unió részéről további erősítést igényel. Egyrészt azért, mert igaziból ez nem pénz kérdése, sem anyagi forrásokat nem igényel, másodszorban pedig előre lehet gondolkodni, és nem kell állandóan tűzoltásban gondolkodni, az utolsó pillanatban megoldani a problémákat. Fel kell hívni a figyelmet a helyi szervezetek körében arra, hogy a természeti katasztrófák forrásait, okait nem lehet elkerülni, viszont a következményeket nagyon is könnyen lehet csökkenteni. Ezt szerettem volna elmondani. Köszönöm, Heidi. Köszönöm. Amit Enike Guerrero mondott, ez mind nagyon igaz. Valószínűleg egyre több ilyen típusú természeti katasztrófával lesz dolgunk, ezért felkészültnek kell lennünk, és a kockázat csökkentési eh, keret egyre fontosabbá eh, válik. És beszélnünk kell arról, hogy a parlament ezt, mindezt hogyan segítheti. soha nem e, elég a pénz, erre oda kell figyelni a költségvetési tárgyalások során is. Nyilván. Egy visszatérő kérdésem van. A humanitárius fellépés során a fetékkal élők, a nők és a gyermekek, tehát a leg kiveszélyeztetettebb, kiszolgáltatottabb csoportok érdekeit milyen mértékben veszik figyelembe. Jó, nekem is lenne pár kérdésem. A humanitárius reakció, illetve felépés tekintetében Sierra Leone-ban kivettek a fákat, nagyon rossz volt ez a tervezés. Ezek közül mennyivel sikerült foglalkozni, hiszen a kiváltó okokat is valahogy mindenképpen figyelembe kell venni. Az egészségügyi ellátórendszerbe az ebola válság során rengeteg pénzt pumpáltunk bele, és kérdés az, hogy volt-e hatása ennek, mindennek az ebolával kapcsolatos elkötött pénzekből lett-e bármi olyas valami, ami most például az egészségügyi ellátás színvonalát javítja. Máson, mások ezen a ponton nem kértek szót, hogy talán ezekre tudna válaszolni. Igen, köszönöm szépen. Talán akkor sorjában nézzük, sorban nézzük a kérdéseket. Nagyon igaza van. És egyetértünk az ügyben, hogy egyre gyakrabban válnak majd valószínűen az ilyen típusú természeti katasztrófák, és az is világos, hogy a kockázat csökkentés, illetve a felkészültség javítása elengedhetetlen. Az is való igaz, hogy az érintett országok kormányai is felelősek ez ügyben. A nemzetközi tárgyalási e, folyamat és a Sendai e, keret e, is fontosak. Azt látjuk, hogy az érintett kormányok nagyobb felelősséget kell, hogy vállaljanak ilyen természeti katasztrófák esetében. Nem minden kormányzat áll készen, amikor Haitit elérte a Matthew hurikán, akkor láthattuk, hogy a kormányzat szeretett volna valamit tenni, de egész egyszerűen nem rendelkezett megfelelő kapacitással. From day one. In the, in the cases of India, in the case of Bangladesh. India és Banglades esetében the lead for the response. Az indiai és a bangladesi kormány megpróbált azonnal reagálni. Afrikában dolgoztam sokáig, és akkor gyakran láttuk azt, hogy kérjük a nemzetközi közösséget, hogy oldják meg a problémát, és hátradőltek. Itt nem, ezt láthattuk, főként a természeti katasztrófák esetében Ázsiában és Latin Amerikában megvan a kormányzati kapacitás, és akarat, szándék is arra, hogy tegyenek valamit, évtizedek óta készülnek erre, tehát a felkészültség és kapacitás tekintetében eh, is eh, látjuk, hogy megvan a jó szándék, de például Indiában a, a hadsereg eh, bevonása nem problémamentes, ez ügyben Indiával érdemes elbeszélgetni, illetve a humanitárius segítségnyújtást nem szívesen fogadják Indiában, amikor Korábban Indiában jártunk egy monitoring úton, még akkor még folyó projekteket vizsgáltunk, és az humanitárius segítségnyújtás tekintetében feltettek nagyon komoly kérdéseket. Nem voltunk szívesen látott vendégek humanitárius segítségnyújtás tekintetében inkább donornak tekinti magát eh, India, de most nem akarok itt a anekdotákba bonyolódni. Igazából a lényeg az, hogy eh, kormányzati kapacitás és szándék megvan, de hát azért tudunk segíteni. Főként, amikor a ciklonok 20 eh, évvel ezelőtt elérték Bangladest, akkor százak vesztették életüket és aztán pár évvel ezelőtt újra ciklonok lecsaptak, és akkor már csak pár, kevesebb mint tucatnyi ember vesztette az életét. Mert sokkal felkészültebbek voltak. Persze, meg kell kettőznünk az erőfeszítéseinket, hiszen sosem elég, de mégis sokat javult a helyzet. De erre nem tudom, hogy szeretné valamit hozzáfűzni ezen a ponton. Köszönöm, Martin. Köszönöm szépen, köszönöm, amit elmondott a hozzáadott érték kapcsán. más ügynökségekkel együttműködtünk, és azt láthatjuk, hogy milyen nagy a hozzáadott eh, értéke ennek a támogatásnak, és eh, megpróbáltuk eh, ezt a támogatást olyan szinten tartani, hogy ez valóban segíthessen. Nem egy óriási összegről van szó, és, de ezek mégiscsak változást tudnak elhozni, és a DJ Ekobeli kollégám számos bizonyítékkal szolgálhat ezen programok hozzáadott értékét illetően. A költségvetés kapcsán nem csak a humanitárius segítségnek kell több pénzt adni, hanem az előkészítésnek is az ECO által, mert ez nagyon sokat jelenthet. Ebben az esetben már elmondtam az előadásomban, hogy a kormányok vezető szerepet töltöttek meg, és a szomszédos országok segítették egymást. Tehát India képes volt segítséget nyújtani pénzvileg szomszédainak is. Természetesen jól látni azt, hogy kiépült az ellenálló képesség, és jól látni azt, hogy a kormányok felelősséget vállalnak, és jó az is, hogy tudjuk őket támogatni, és nem helyettük kell fellépnünk, ahol az sok helyen történik. Vannak sérülékeny pontok, és eh, ez eh, minden szervezetre vonatkozik, vannak eh, ilyen pontok, ezekkel foglalkozunk, és ügyelünk arra, ügyelünk ezekre, amikor a programokat végrehajtjuk, arra törekszünk, hogy a legsérülékenyebbek, a fogyatékossággal élők, a gyerekek, a nők bizonyos helyeken, ügyelünk arra, hogy őket is figyelembe vegyük, és megpróbáljuk elérni azt, hogy megkapják valóban a segítséget úgy, ahogy a programok azt elvárják. Az ENSZ, az NGO programai biztosítják azt, hogy különleges ügyelmet szenteljenek ezen sérülékeny csoportoknak. Most nem talán a szót kollégámnak a az erdőírtás kérdésére. Vannak olyan kérdések, amelyekről már beszélünk az ENSZ részvételével is. Elnézést, elnök asszony, kihagytam ezt a pontot Sierra Leone-ról. Igen, nagyon komolyan együttműködünk a DEFCO-beli kollégáinkkal, Néha ez könnyen megy, néha kemés, kevéssé megy ez jól, de állandó párbeszédben állunk minden állammal, már csak azért is, mert nagyon fontos a költségvetés, és eh, nagyon fontos olyan dolgokat támogatnunk, amelyeket más eszközből is lehet eh, támogatni, és ezért a DEFCO-beli kollégák azok, akikkel együttműködünk, párbeszédet folytatunk velük, ők is hasznot húznak abból, hogy az ECO jelen van bizonyos országokban. Az erdőírtás kérdése, erre majd később tudnék csak választ adni, mert nincs erről egy globális véleményem. Köszönöm szépen, mondja az elnök, szerintem megkaptuk a válaszokat, és már az erdőjutáshoz kötődő kérdésre később kapunk választ. Köszönöm, hogy eljöttek ide, köszönöm a munkájukat, és szeretném, hogy átadnák a helyszínen dolgozóknak is a köszönetünket. Jó hallani azt, hogy ezen országok kormányai most már a saját kezükbe vették a dolgokat. Sokkal jobb ez így. Jó. Ha Európában is hasonló módon járunk el, hiszen ha valaki a folyó egyik végén nem foglalkozik a folyóval, akkor a folyó másik végén is érezzük a következményeit. Köszönöm, hogy eljöttek idáig, és köszönjük meg a vendégeknek, hogy eljöttek ma ide. Okay, colleagues, we can now move on to our last. We said we... Kedves kollégák, sokan ugye a hetes napirendi pont miatt jöttek ide a New Yorki delegációs utazásról való beszámolóra, de sajnos ezt ugye elhalasztottuk. Majd megvizsgáljuk azt, hogy hogyan tudjuk monitorozni és jobban előkészítjük a jövő szempontjából ezeket a napirendi pontokat, és ezzel rá is térhetünk a 8-as napirendi pontra, pénzmosással szembeni büntetőjogi fellépés, és itt most egy vélemény bemutatása következik. A Libe szakbizottság az illetékes szakbizottság, a mi Előadónk pedig Ignácio Corrao, aki egyébként a Libében is jelentéstevője ennek az anyagnak, úgyhogy Ignációnak átadom a szót, és talán magyarázd el a kollégáknak azt, hogy pontosan miről is van szó, mi a fő jelentés lényeges része, és aztán a Deve szakbizottság szempontjait is ismertetheted. Köszönöm. Olaszul fogok beszélni mert itt most visszatérünk a saját kedvenc témáinkra. Én jogász vagyok, és ez egy nagyon is technikai jellegű anyag jogi szempontból. A fő jelentés, amelynek egyébként jelentéstevője vagyok a Libében, sokkal inkább a jogi szempontokra, büntető jogi szempontokra fókuszál, és ez egy nagyon fontos jelentés, mert megpróbálja a különböző tagállamok büntetőjogát összehangolni a pénzmosással szembeni fellépés területén. Itt nagyon sok az eltérő a megközelítés, és a nyomozási szakaszban is nagyon különböző megközelítést alkalmaznak a tagállamok a pénzmosással kapcsolatban, tehát hogy hogyan használják fel ismét a bűnözésből származó pénzeket, és forgatják át a gazdaságba. Tehát ilyen szempontból nagyon sokan megpróbálják eh, elrejteni a bűncselekményekből származó a tőkéjüket eh, pénzmosáson keresztül. A fejlesztési szakbizottság szempontjából is eh, fontos ez a téma, hiszen az uniós pénzpiacokra megérkező harmadik országokból származó, sokszor bűncselekményekből származó tőke újra befektetése történik meg. Ezért kell látnunk azt, hogy mi is történik a harmadik államokban, ezt mind a Libel szakbizottság jelentésén keresztül, mind itt a fejlesztési szakbizottsági véleményen keresztül megpróbáljuk javítani, azokat az eszközöket szeretnénk az európai bírók kezébe adni, amelyeknek köszönhetően fel tudják göngyölíteni, hogy például emberkereskedelemből, drogkereskedelemből, korrupcióból és más bűncselekményekből érkező vagy származó tőkét nyomon tudják követni, illetve vissza tudják göngyölíteni. Fontos az is, hogy az együttműködést és a párbeszédet is erősítsük a harmadik országokkal, annak érdekében, hogy a határon átnyúló bűnözés, illetve pénzmosás tevékenységét megelőzzük, visszaszorítsuk. Nagyon sokszor adócsalás, vagy akár környezetvédelmi bűncselekmények állnak a háttérben, Mindez egyébként szerepel a jelentésben is, és a bizottsági irányelvtervezetben is szerepelnek ezek a büntetési kategóriák. Azt is láthatjuk, hogy nagyon sok harmadik országban az emberi források nem állnak rendelkezésre a nyomozási szakaszban, és ilyen szempontból fontos az megerősített együttműködés kialakítása az Európai Unió és ezen országok között, hiszen nagyon sokszor az unión belül gazdag tapasztalatok gyűltek össze az ilyen típusú bűncselekmények visszaszorítása érdekében. Aztán az adatcsere is fontos ebből a szempontból. Itt van például a 9-es módosítás és a 10-es módosítás, amelyek a pénzmosás visszaszorítására vonatkoznak, főként az adott jószág vagy tőke származására vonatkozólag, hiszen nekünk mindig azt kell felderítenünk, hogy honnan származik az adott pénz, és nagyon gyakran egy európai bíró, hogyha nincsenek együttműködési lehetőségei a harmadik országokkal, akkor ezt egyedül nem tudja felgöngyöríteni. Tehát azt hiszem, hogy ezen az alapon indulhatunk el. Miután én vagyok a jelentéstevő a Libében, ezért megpróbálom koordináltan megközelíteni a kérdést, a fejlesztési szempontokat is figyelembe véve, és bármiféle javaslatot szívesen várok. Köszönöm szépen! Köszönjük, Ignacio. Valóban nagyon fontos a pénzmosás elleni harc, illetve az illegális pénzmozgások elleni harc fontos részét képezi ez. Parancsoljon kollégák. Köszönöm szépen, elnök asszony a lehetőséget, én is nyelvemen fogok beszélni, ha nem menjek. A néppárt nevében árnyék előadója vagyok ennek a témának. Köszönöm Ignációnak a kiváló munkát. A pénzmosás elleni irányelv kapcsán nagyon jó véleménytervezetet készített. Nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire fontos a DEVE szakbizottság szempontjából is ez a téma, hiszen a harmadik országokkal való együttműködés szerves részét kell, hogy képezze. Ez az Európai Unióban jó néhány terror támadás történt, és hát ezek is megmutatták azt, hogy a terrorizmus elleni harcnak fontos részét kell, hogy képezze a terroristák finanszírozási forrásai val szemben felépnünk. Tudnunk kell tehát, hogy milyen illegális csatornákon keresztül finanszírozzák ezeket a terroristákat. Ez különösen fontos eleme lehet a szervezet bűnözés és a terrorizmus elleni harcunknak. Ezért azt gondolom, hogy egy delegált aktusnak is kellene születnie ez ügyben, amelynek a célja az, hogy a legnagyobb kockázattal rendelkező harmadik országokat azonosítsuk. Persze, itt nem arról van szó, hogy megszégyenítsünk egyes országokat, hogy valóban a naming and shaming módszerével éljünk. Igazából nem, hogyha együttműködési hajlam mutatkozik a másik fél részéről, a másik oldalról, akkor a fejlesztés politikai eszközeinket és segélyeinket is felhasználhatnánk e célra. Nem csak a gazdasági kapcsolatok szigorítása vagy korlátozása lenne a cél egy ilyen listának, hanem éppen ellenkezőleg ezek az országok, akik a listán szerepelnének, hatékonyabban fel tudnának lépni a pénzmosás és az irreális pénzmozgásokkal szemben. Ráadásul az üzleti partnerek, magánüzleti partnerek számára is megiszhatóbbá válnának ezek az országok, akik Természetesen módosító indítványokat is benyújtok majd ehhez a véleménytervezethez, és bízom benne, hogy jó és gyümölcsöző lesz az együttműködés az előadó úrral. Köszönöm. Thank you very much. Köszönjük. Szeretne a kollégák közül még valaki hozzászólni ehhez a napirendi ponthoz? Úgy látom, hogy nem. Az Európai Bizottság képviselteti magát. Bento Silva urat várjuk. Javier úr is, mindketten a Digi Home-tól. Kérem, hogy mutatkozzanak be. Köszönöm szépen. Én a terrorizmus elleni e, osztályvezető helyettes vagyok a Digi Home-ban, és valóban roppant hálás vagyok a lehetőségért, hogy pár keresetlen szót szólhatok ez ügyben, megígérem, hogy rövid leszek. Meggyőződésünk, hogy roppant fontos az Európai Unió számára, hogy a terrorizmus finanszírozása és a pénzmosás ellen határozottan fellépjünk. Van egy cselekvési tervünk is, ami a biztonsági unión belül egy fontos prioritást jelent. Ez az egész folyamat számunkra a szívünkhöz közel álló kérdés. Úgy érezzük, hogy a jelenlegi pénzmosással kapcsolatos rendszer nem működik elég hatékonyan. Nem egységesek a definíciók, a fogalom meghatározások, a tagállamok ezeket nem egyformán értelmezik, Önök is jól ismerik a javaslat tartalmát, most részletekbe nem eh, mennék, Koreó úr eh, munkáját eh, jónak tartjuk, de nem vagyok abban a helyzetben, hogy az Európai Bizottság nevében bármit is mondjuk az esetleges módosítások kapcsán. De annyit elmondhatok, hogy nagy érdeklődéssel követjük a munkát és a különböző parlamenti szakbizottságokon belül igen színvonalas munka folyik ez ügyben. Külön szeretnék még egyszer köszönetet mondani azért, hogy koherens és alaposan elkészített munkát végez az előadó úr. Azt hiszem, hogy konstruktívak lehetünk majd mi is a folyamat során az Európai Parlamenttel eh, folytatott együttműködés során. Nyilván nem az önök eh, szakbizottság az első számú illetékes, önök is véleményezik ezt, tehát önök is részt vesznek. Majd a folyamatban zárásképpen a eh, Venta úr hozzászólásával kapcsolatban, eh, a lengyel képviselő úr hozzászólásával kapcsolatban valóban a biztonsági tanács munkája hivatkozott, ez nagyon fontos, valóban a pénz hogy honnan származik, ez a kockázat is meghatározza, ezt korábban úr is említette. Az adó csalás, sikasztás, ami általában a pénzmosás kapcsán az ember eszébe jut, gyakran a kockázat emellett a terrorizmushoz is kapcsolódik, és örülünk annak, hogy az önök szakbizottsága komolyan veszi ezt a kérdést, és alaposan megvizsgálja ezt a kérdést általában holisztikusan megközelítve a biztonsági biztonságpolitikai szempontokhoz. Köszönöm szépen, más kollega szeretne hozzá szólni ezen a ponton. Én ezt a jogszabályt igazából alaposan nem eh, ismerem, de van némi rálátásom a Libe szakbizottságon belül is. Hogyan fog ez a gyakorlatban működni? Hiszen a fővárosokban, Londonban például óriási befektetéseket vonzanak a ingatlan beruházás, ingatlan befektetések. A másik probléma az az, hogy a bizonyos határ fölött befektetők útlevelet is kaphatnak állampolgárságot adott országban. Honnan jön ez a pénz, honnan származik a befektetők pénze, én is kívülről, külföldről kapok pénzt, ez a fizetésem, amit az Európai Parlament utalált. Nekem is meg kellett magyaráznom, hogy miért érkezik a számlámra külföldről pénz, de hát lássuk be őszintén, óriási pénzek áramolnak a, a, a, a gazdaságban. Tehát például londoni számlákon ülnek még olyan óriási összegek, amelyeket elkoboztak olyan külföldi politikai vezetőktől, akik teljes vagyon elkobzást, akikkel szemben teljes vagyon e, e, elkobzási ítéletet hoztak, és még mindig nem került vissza a származási országba az ott országot megértő pénzt. Tehát látjuk, hogy itt mi folynak. Hogyan fog ez a gyakorlatban működni? Heidi Hautalának is van egy kérdés. Ha már így alakult, akkor kérdezem a raportőrt és a bizottságot is, hogy mik a fő, mi a fő akadály annak, hogy ki az e, e, tényleges e, tulajdonos. Ezzel a munkával kapcsolatban hol tartunk? ugye mindenféle ilyen alapok, ilyen befektetési alapok, nem tudjuk, hogy ki az igazi tulajdonos a sokszoros tulajdonosi áttételeken keresztül. Jó lenne, hogyha tudnánk, hogy ki az tényleges kedvezményezett tulajdonos. Ez a munka hogy áll? André Stefanok vagyok, és a Digi Home Biztonsági Unió Task Force képviselője vagyok itt, de a Digi Justice-t is képviselem, a ez a főigazgatóság is nagyon aktív ezen a téren. A kérdése jogos elnök asszony. A probléma bűnügyi részére próbálunk itt megoldást találni, hogyha a bíróságon az ügyészség be tudja bizonyítani, hogy bűnös forrásból származó pénzről van szó, és így került a legális pénzügyi rendszerbe ez a pénz, akkor igen, ezzel a jogi eszközzel nagyobb esélyünk lesz arra, hogy a problémára megoldást találjunk. Hiszen most tulajdonképpen az történik, hogy különböző tagállamokban más és más büntetéseket szabnak ki hasonló esetekben. Ezen jogi eszköz elfogadását követően sokkal harmonizáltabb lesz mindez, és egy spanyol ügyész eh, eh, sokkal könnyebben fordul majd egy eh, olasz vagy egy bolgár ügyész kollégájához egy határon átnyúló esetben. Itt ez a probléma, amivel próbálunk valamit tenni. Persze az Európa Tanács hasonló témájú egyezményére támaszkodunk, hiszen ez alapján vezették be a tagállamok ezeket a rendszereket, de szeretnénk, hogyha ez nagyobb fokú harmonizációval történne. Úgy érezzük ezért, hogy ez egy nagyon fontos eszköz lehet, amely az ügyészségek munkáját harmonizálná, illetve a bíróságok munkáját is. De ez persze a kirakós játék egyetlen egy kis darabkája, hiszen itt van például a tényleges vagy kedvezményezett tulajdonos is kérdése is, amely szorosan kapcsolódik a pénzmosás elleni irányelv eszközhez. Itt már a negyedik kiadásnál tartunk. 2015-ben került elfogadásra, ez év júniusában lépett életbe. Nem, javítom magam. E, júniusi kellett e, a tagállamoknak a nemzeti jogba átültetnie irányelvről lévén szó. Mondanom sem kell, hogy nem minden tagállam teljesített ezt a kötelezettségét. Ráadásul próbáljuk már módosítani is ezt az irányelvet. 5., 6., 7. fordulóját tartottuk már a három oldalú megbeszéléseknek a teológusoknak a módosítás kapcsán, mely pontokat próbáljuk módosítani. Nos, hogy milyen típusú tulajdontárgyakkal foglalkozunk, a due diligence elvét, tehát a kellő körültekintés elvét hogyan eh, fogalmazzuk meg, illetve hogy hogyan a magát a tényleges kedvezményezett tulajdonos fogalmát hogyan határozzuk meg jobban. A négyes számot viselő pénzmosás elleni irányelv ezzel a előttünk eh, fekvő eszközzel szorosan összefügg, hiszen ez a bűn eh, üldözési vagy bűnügyi uh, büntető jogi aspektusait próbálja ennek körbejárni, főként due diligence részéről. Gondolom a pénzmosás elleni témában az Econ az illetékes? Nem, Econ és a Libe együtt. Ignáció, talán bővebben a politikai hátteréről, hogy mi is folyik itt? Igen, a pénzmosás ellenes irányelv kapcsán az ECON részt vesz a munkában, és most ebben az esetben is. Nagyon sok időt elvesztegettünk, mert valójában az irányelvel kapcsolatban sok vita volt, hogy az ECON vagy a LIBE legyen a vezető szakbizottság, de végül is így döntött az elnökök értekezlete technikai szempontból nagyon is helyes az, ami elhangzott. Itt arról beszélünk, hogy büntetőjogi jogharmonizációra van szükség, mert jelenleg ugyanazokat a bűncselekményeket máshogy ítéli meg a különböző tagállamokban a büntetőjog. Vagyis a joggyakorlat is nagyon különböző lehet, a pénzmosás tekintetében. Nagyon sok példát említhetnék ezzel kapcsolatban. Olaszországban például vannak olyan eszközök a szervezetbűnözés bűnözés elleni harc tekintetében, hiszen a maffia ellenes harc akkor kezdett sikeressé válni, amikor a tőke ellen eszközöket tudtunk bevetni, tehát amikor el tudtuk kobozni a tőkét, vagy be tudtuk fagyasztani azokat a tőkéket, amelyek kapcsán felmerült a bűncselekmény gyanúja, ezeknek a tőkéknek a visszaforgatása a gazdaságba, nem történt meg. Ez a fajta koncepció egyébként más büntetőjogokban nem létezik Európában. Tehát vannak, több, vannak olyan pénzek, vagy több millió euró is, például Londonban, amire utalt az elnökasszony is, vagy a pénzügyi piacokon mi történik. Nagyon sok tagállamban egész egyszerűen fel sem merül az a kérdés, hogy honnan érkezik ez a pénz, mi a származása, és ezért nagyon fontos ez az irányelv, mert így egy uniós belső normatíva rendszer tudunk kialakítani, amelynek a referenciája ugyanaz. A spanyol, az olasz, a finn, a német vagy a lengyel bíró ugyanazokat a referencia pontokat tudja majd figyelembe venni. Ez nem csak az egy- együttműködésről szól, ami egyébként rendőrségi, illetve nyomozási szinten már, meglétezik, már létezik, hanem a bírósági gyakorlatba is át ültetni. Tehát továbbra is megpróbáljuk azokat az eszközöket alkalmazni, amelyek a legjobb eredményekkel jártak, megpróbáljuk elmagyarázni a többi jogrendszernek azt, hogy hogyan működnek ezek a rendszerek. Ez a célja ennek az irányelvtervezetnek. A fejlődő országok szempontjából, hiszen ez egy újabb problémarendszert jelenthet, ezeket nagyon nehéz a belső a uniós együttműködés szempontjából kezelni. Tehát olyan paraméterek kialakítására lesz szükség, amelyek mondjuk úgy, hogy a nyomozóink számára felkapcsolnak bizonyos lámpákat, hogyha azt látjuk, hogy bizonyos országokba beáramlik a külföldi tőke, máshová pedig nem. Most itt természetesen pénzmosásból származó tőkére gondolok, az versenytorzuláshoz is vezet, mert hogyha a szervezetbűnözésből, bűnözésből az ember, vagy fegyver, vagy drogkereskedelemből származó összegek kerülnek be a gazdaságba, az bizony versenytorzító hatású is lehet, hiszen nem szabad azonos módon kezelnünk a jogszerű és az illegális tevékenységből származó tőkét. Itt az egész jogi kultúránkat kell átalakítanunk, mert azokat a koncepciókat kell megerősítenünk, hogy a megfordított, tehát a, a bizonyítási teher megfordítását kell erősítenünk. Nem nekünk kellene azt bizonyítanunk, hogy egy bizonyos tőke illegális tevékenységből származik, hanem fordítva a tőke tulajdonosának kell bizonyítania azt, hogy nem ilyen tevékenységből származik. Nagyon fontos jogi aktus tehát. Ez nagyon fontos, hogy felvizsgáljuk a pénzmosás ellenes jogszabályokat, hiszen ezek lehet hatni a tagállamok belső pénzmosás ellenes szabályaira is. De persze ez nem válaszoljuk meg a teljes problémát, Köszönöm szépen a DJ Home-nak, hogy választ adott nekünk. Szeptember 7-e a módosítók határideje. hogy azáltal levettük a napirendről az egyik pontot, 20 perccel hamarabb befejező, de itt több időnk van ebédelni. Pontban háromkor kezdünk, hosszú lesz a szavazás majd délután, Remélhetőleg lesz sok kompromisszum, de mindenképpen háromkor itt találkozunk, és köszönöm a tolmácsok munkáját is.